Rozpoczynamy ważny punkt. Akkor elkezdjük ülésünket egy nagyon fontos napi rendi ponttal. Tehát elkezdjük a nyilvános meghallgatásunkat a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatban. Ez nagyon fontos a munkánk, a további munkánk szempontjából, mint önök is mindannyian tudják. Eszter Eláns Garcia, képviselőasszony a néppárt soraiból, a stratégiai tervezésnek a jelentés adója Ulrike Müller pedig a vonatkozó rendeletnek az előadója. és a GMO rendelet módosításával kapcsolatos munkákat is az egyik kollégánk követi előadóként, különböző politikai intézmények nek, szervezeteknek, szövetségeknek a képviselőit, bizottságok képviselőit köszönhetjük a mai meghallgatáson. Először is üdvözölném három vendégünket, József Millert, a korábbi Bajor mezőgazdasági minisztert, Jacques Carlet Franciaországból, aki a stratégiai mezőgazdaság szervezetének az elnöke, és Matthias Borst, aki a Bajor mezőgazdasági üzemek gazdálkodók szövetségének főtitkár helyettese. Valamint itt van körülbelül Guillaume Cross, és John Bryan-nak a mezőgazdasággal foglalkozó Európai Gazdaság és Szociális Bizottság beli előadó. Továbbá, tehát John Bryan az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságnak a KAP reformjával foglalkozó előadója, a mezőgazdasági főigazgatóság képviseletében pedig szintén e, szót fogunk adni a bizottság képviselőjének, ezt követően pedig kérdésekre és válaszokra szakítunk majd időt. Zárásképpen pedig a mi saját előadóinknak, illetőleg ismételten a bizottságnak fogjuk megadni a szót. További kitérők nélkül rögtön át is térnénk a napirendünkre. Kérem József Miller miniszter urat, hogy legfeljebb 10 percben tartsa meg előadását. Nagyon sok vendégünk, szakértőnk van itt a teremben. Különböző vélemények, jelentések, előadói. Kérem, hogy fegyelmezetten tartsák ezért be a hozzászólás időt. Parancsoljon Miller úr 10 percben. Öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást a mai meghallgatásra, amelyel lehetőséget biztosítanak eh, arra, hogy a bizottság javaslattal kapcsolatban állást foglaljak. Ezt bizonyos fokú távolságtartással teszem három éves eh, államtitkár és tíz éves miniszteri tapasztalatom van a mezőgazdaság területén Bajorországban. A mezőgazdasági politika egy fontos része az Európai Egyesülési folyamatnak, és még ma is az. A közvélemény előtt e, azonban ez nem feltétlen jelenik így meg, és nem feltétlen jelenik meg az ezzel kapcsolatos munka sem. A közös agrárpolitika kezdetekor a bevételek biztosítása állt e, a különböző e, mezőgazdasági termékek államilag garantált árának kialakítása. Ezt követően ez kiegészült az export szubvencióval, hogy el lehessen adni a termékeket a világpiacokon, ez azonban a múlt. Most újra egy paradigma változás következett be, a kiegyenlítő kompenzációs kifizetések révén aztán sor került a különböző támogatásoknak a elválasztására, a területalapú támogatások bevezetésére. Most egy újabb paradigmaváltást javasol a bizottság, és részben át kívánja helyezni a felelősséget a bizottságról a tagállami hatóságokra. A bizottság ezzel a saját szemszögéből nagyon sok központi szabályozást szeretne eh, a legkisebb eh, részletekig megoldani. A kérdés az, hogy így a szubszidiáltás elvének a szükséges eh, megvalósítása az megtörténik-e. Én azon gondolkozom, hogy nem lenne észszerűbb a jelenlegi, tovább, jelenlegi gaz, eh, mezőgazdasági politikát tovább fejleszteni, és csak korrekciókat végrehajtani ott, ahol az ténylegesen szükséges a közös agrárpolitikának és agrárpiacnak eh, jelentős előnyei vannak, amiből minden tagállam profitál, a termelők és a fogyasztók is profitálnak belőle egyaránt. Ez azonban a versenyképességi okokból bizonyos feltételeket eh, tesz szükségessé megfelelő egyenlő adminisztratív feltételeket. Nekem az a félelmem, hogy a felelősségeknek a tagállamokra való átruházása által, ami ugye a jelenlegi javaslatban szerepel, olyan várakozások keletkeznek, amelyeket aztán a bizottság nem lesz képes teljesíteni. A bizottság eh, nem fog tudni 27 eh, különböző feltételrendszert és 25 különböző számítási módszert engedmény, engedélyezni a tagállamoknak pedig a megígért mozgás tere nyilvánvalóan szükséges, és ezért az is fontos, hogy az alapvető jogszabályokban szabályozunk nagyon sok mindent, és minél kevesebb dolgot a delegált jogi aktusokban. A bizottsági javaslattal együtt tehát a delegált jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat is elő kellene terjeszteni, és akkor rögtön láthatnák a tagállami termelők, hogy mi vár rájuk. Nos, hölgyeim és uraim, amit nem tudok elhinni, az az, hogy ez a, gazda, ez a igazgatási reform az igazgatással kapcsolatos költségeket is csökkenteni fogja a igazgatási költségeket általában az ilyen reformok sosem csökkentették, hanem növekedtek a költségek. A, költség, a közigazgatási költségek csökkentéséhez hajlandóaknak kell lennünk ahhoz, hogy a túlzott szabályozást elhagyjuk, attól eltekítsünk. Így például a terület alapú támogatások területén, vagy például a biotermékekkel kapcsolatos jelölési kötelezettségeket a 21. század egyik nagy kihívása, a világszerte eh, rendkívüli mértékben elharapozó, különösen Ázsiában és Amerikában eh, eh, elharapódzó visszafejlődése a, mező, a vidéki térségnek, a fejlesztése a vidéki térségnek. Ez az, ami biztosítani fogja a mezőgazdasági termelőknek a jövőjét, a kondicionalitásnak a növekedése, a környezetvédelem és a klímavédelem területén a mezőgazdászok jövedelem biztonságát veszélybe sodorja. Én azonban nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy az első pillérben végrehajtott degresszió az létrejöhetett az én utódom által is Németországban. Nagyon köszönöm ebbéli segítségüket. Remélem, hogy a minél nagyobb újraelosztás segíteni fogja a mezőgazdasági termelők tárma, társadalmát, növelni fogja az üzemméretet, csökkenteni fogja a költségeket, és támogatni fogja ennek az életmódnak az elfogadottságát is a lakásban. Ez a változás, ez rendkívül szükséges volt. Ellenben az a javaslat, hogy csak az igazi mezőgazdasági termelők kapjanak közvetlen kifizetéseket, kizárná a csak melléfoglalkozású termelőket, különösen olyan területeken, amelyek környezeti szempontból hátrányt szenvednek. A mellékfoglalkozásban mezőgazdasági termeléssel foglalkozó emberek különösen a hegyvidéki területeken hátrányt szenvednének ezáltal. A környezeti politika és a klímapolitika nyilvánvalóan a, köz, a nyilvánosság figyelmének középpontjában és a média figyelmének középpontjában áll a bizottságnak a javaslata a kondicionalitásra és az ezzel kapcsolatos környezeti és klímavédelmi feltételekre koncentrál. Folyamatosan növeli az ezzel kapcsolatos elvárásokat, minőségi követelményeket. A nemzeti jogalkotás a vonatkozó szakjogi területekben pedig még további költségnövekedéshez vezet. A második pillérben magasabb színvonat elérő tagállamok, így például Bajorország, Baden-Württemberg és Ausztria magasabb célokat kíván, magasabb célokat nem kíván az első pillérben a kondicionatás területén megvalósítani. Két szám segítségével szeretném azt érzékeltetni, hogy a kulturális táj program két Bajorországban is működő, mezőgazdasági program, ami 1,2 millió hektárra terjed ki, mintegy 40%-kal növelte a bevont területeknek a nagyságát. Bajorországban az első pillerben az EU 1 milliárd eurót, a második pillérben pedig 500 millió eurót költött a célokra. A tagállamok egy éves teljesítményjelentésben kell, hogy beszámoljanak arról, hogy milyen célokat sikerült elérniük. Kérem ugyanakkor, hogy vegyék figyelembe, hogy a természetvédelem területén az előrelépéshez erőfeszítésre van szükség. Már egy év után is nehéz lesz megfelelő eh, eredményeket bemutatni, hiszen a természet az nem egy automata, ahova bedobjuk a pénzt, és aztán a másik oldalon automatikusan kijön az eredmény. Gazdálkodóként én magam is tudom, hogy folyamatosan dolgozni kell, gondozni kell a földet, és időre van szükség, még egy bizonyos kultúra, egy mezőgazdasági növénykultúra kifejlődik. Összefoglalóan szeretném elmondani, hogy olyan mezőgazdasági politikára van szükségünk, ami az első pillért összetartja, másodszorban összeköti egymással a mezőgazdasági termelőüzemeket, a vidéki térséget erősíti, megtartja az embereket a mezőgazdaságban, megtartja a természetes életfeltételeket, és természetesen a jövőben az élelmiszereknek a minőségét is garantálja. Ez egy nagyon nagy kihívás az Európai Parlament és az Európai Bizottság számára is. Ehhez nagyon sok sikert kívánok önöknek, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm önnek, hogy az ön saját szektorának a tapasztalatait, álláspontját bemutatta nekünk. Most pedig Jacques Carlénak adom meg a szót, aki Franciaországban a termelők a mezőgazdasági stratégiai szervezetnek az elnöke parancsoljon, 10 perce van. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha lehet, akkor a diáim társaságában fogok előadni, és ezeket fogom magyarázni. Először is a kapjövőjéről nem beszélhetünk anélkül, hogy egy gyors összehasonlítást ne tennénk a más mezőgazdasági politikákkal. Itt láthatjuk, láthatjuk a világban a mezőgazdasági költségvetés alakulását. Három nagyon fontos trendet láthatunk. A kínai költségvetés megötszöröződött a 2000-es évek eleje óta, az amerikai költségvetés megkétszereződött, és az európai költségvetés és ezen belül az Európai Unió költségvetése meglehetősen jelentős mértékben csökkent, és a bizottság 2027-ig terjedő előrejelzése is drasztikus csökkenést jelent. Lakosonként vetítve ezt, az amerikaiak 500 eurót költenek erre lakosonként, Európa, Kanada és Kína körülbelül 200 eurót költ támogatásra lakosonként, és a cél nem az, hogy az európai költségvetést növeljük, hanem olyan politikákat kell létrehoznunk, amelyek felveszik a versenyt ezekkel a nagyon erőteljesen támogatott gazdaságokkal, például Kínával. Ami az európai költségvetés alakulását illeti Nagy-Britanniában 2007 és 2027 között, hogyha a bizottság javaslatát fogadjuk el, akkor Anglia nélkül kb. 30%-kal fog ez csökkenni. Ez egy nyugtalanító helyzet, mert egy állandó költségvetési borítékról van szó, és természetesen az egyetlen mód arra, hogy a többi költség változatlanul maradjon, az a kohéziós alap és a mezőgazdasági politika csökkentése. Ez még ma is körülbelül 50%-át teszi ki az európai mezőgazdasági költségvetéseknek. Egyrésztről ez egy integrált politika. Ez alapvetően egy politikai kérdés, és ezért ezzel a hozzászólással kezdeném a prezentációmat. A 2020 utáni költségvetésről fogok most beszélni, ez a fő témám. Az első pillérben nagyon fontos, hogy vannak még olyan támogatások, amelyek még mindig a 90-es évekbeli elveken alapulnak. És itt egyáltalán nem a piaci jelzéseit követik a gazdák. Egyes esetekben csökkennek a gazdák jövedelmei is, ezért ez láthatóan nem a helyes út. Ahogy Miller, Miller úr is mondta az imént, a felelősség átkerül, és végső soron ez látszik abban is, hogy Európában egy közös politikát folytatunk, és ez azt jelenti, hogy egy csökkentett költségvetést lehet csak elosztani olyan tervek társaságában, amelyek megadják a, az alaphangot, de mégis nagyon más, hogy fog ez megjelenni az egyes tagállamokban. Tehát ez már egy szétöldezett politika. A közös piacszervezés a gyümölcsök és zöldségek esetében továbbra is itt egy költségvetési plafon van jelen. A 219-223-as közötti cikkekkel kapcsolatban bármilyen válságról lesz is szó, ezek a cikkek nagyon fontosak lesznek. A bizottság javaslatában semmilyen konkrét elem nincs, ezeknek a cikkeknek az alkalmazására vonatkozóan. A jövőre nézve néhány megjegyzést tennék, a kockázatkezelés magáneszközei, például a biztosítás vagy a kölcsönösségi alapok, ezek nem elégségesek. A jelenlegi támogatási rendszer költséges és nem hatékony, azok miatt, az okok miatt, amiket az imént említettem. A környezetvédelmi teljesítmény nem elégséges, Európának szüksége van egy olyan agrárpolitikára, ami, ami nem kötődik össze a környezetvédelmi politikával, ez felhigítja mind a kettőt, és egyik sem tud megfelelően működni. A stratégiai mezőgazdasági reforma következőképpen néz ki. Az első és a második pillér helyett négy pillér lesz ezek sokkal jobban érthetőek. Lesz egy gazdasági szervezéssel foglalkozó pillér, ez a szövetkezetek megerősítésére és felelősségük növelésére koncentrál. Lesz egy válságkezelési és piac irányítási pillér, a harmadik pillér konkrétan a környezetvédelmi és energetikai átállással foglalkozik majd, a negyedik pillérben pedig a generációs megújulás és a beruházások szerepelnek majd. És mindez egy folyamatos, több évet átölelő költségvetési keretben. És az Európai Bizottság decentralizálni kíván egyes felelősségeket, mi pedig ezt szeretnénk visszavinni európai szintre. Most rögtön át is térek eh, a jelenlegi kap eh, architektúrájára. Ma négy rendelet szabályozza ezt a piacot. A közvetlen kifizetések, a eh, vidékfejlesztés, ez a két első pillér, az egységes piacszervezés és egy horizontális finanszírozásról és irányításról szóló rendelet. A bizottság elgondolása az, hogy a stratégiai tervezés rendeletbe emeli be az eddigi hármat, és ami a referencia árakat és a válságkezelést illeti, tehát a 219 223 ost az pedig átemeli egy második válságkezelési rendeletbe. A kontraciklikus támogatásokat is átemelni máshová, és lesz egy új finanszírozás és irányítási rendelet, ami a európai felelősséget is megalapoz. Ennek főleg a válságkezelés területén lesz szerepe, és emlékeztetnék arra, hogy az, az Egyesült Államokban 100 milliárd dollárt költenek élelmiszer támogatásra, és ez közvetlenül a gazdákhoz kerül, és a válságkezeléshez tartozik majd még a rugalmas bioüzemanyagokról szóló rendelkezés. Ami a kockázat és válságkezelést illeti, itt az első rendeletben, tehát a stratégiai tervezés rendeletben az ágazati beavatkozásokat is be kell majd emelni. Ez jelenleg csak 3 százalék, és ez nem elég, ezt emelni kell majd. És egyébként arra is van szükség, hogy az egységes piacszervezési rendelet magába foglalja a válságkezelést, és itt szerepelnek majd a kontraciklikus támogatások is. Ami a 219-223-as cikkeket illeti, a bizottság delegált és végrehajtási jogi aktusokkal tevékenykedik, és itt először is meg kell erősíteni azt, hogy milyen típusú piac, piaci válságok létezhetnek, hogy milyen logikát tud követni a bizottság, hogyan tudják a tagállamok meghatározni a saját céljaikat, hogyha nem ismerik, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésére az európai közösségnek, illetve egy teljesítmény keretet is kell meghatározni hogy mit terveznek az, az Európai Unió részéről a tagállamoktól elvárni. A kockázatok megelőzését és kezelését szolgáló rendelet a, egyrésztről a stratégiához is kapcsolódik a szövetkezetek szervezése révén, aztán az egységes piac szervezés is ide kapcsolódik majd. És ahogy mondtam, mindehez arra van szükség, hogy egy állandó költségvetés is társuljon ezekhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig Matthias Borstnak adom meg a szót, aki a Bajor mezőgazdasági termelők szövetségének helyettes főtitkára. Sehr geehrter Vorsitzender! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, a Bajor gazdák közös szövetsége és a kisgazda politika szempontjából ez egy nagyon fontos téma. Az emberekről van szó, a gazdákról, akik az üzemekben dolgoznak, és nem szabad annyira modellek elméletére modellelméletekre és indikátorokra támaszkodni, amelyek hát jó persze nyilván aktuális dolgokat vetítenek elénk, hanem sokkal inkább ne felejtsük el, hogy munkahelyekről van szó, és az emberek életéről az európai mezőgazdasági üzemekben. Szeretném elmondani, hogy nagyon különböző kiinduló pontok vannak, ami a mezőgazdasági üzemek struktúráját illeti. Itt látják, hogy hogyan néz ki ez európai szinten. Bajorországban például inkább kisebb családi üzemek vannak európai szinten, látják itt a bajor méretet, az Európai Uniós átlagméret duplája vagyunk egyébként meg, tehát nagyon relatív ez, hogy ki tekinti, milyen szempontból tekinti ezt a kérdést, úgyhogy érdemes végig gondolni, hogy az európai mezőgazdasági politika szempontjából hogyan nézzük ezt. Aztán az európai mezőgazdasági politikának ugye két pillére van. A javaslat továbbra is ebből indul ki, ebből a két pilléres struktúrából. Gyakran a politikai vitára eh, koncentrál, a politikai vitában gyakran a közvetlen kifizetésekre koncentrálunk, és szerintem itt nagyon különböző helyzetek vannak jelen pillanatban. Ezek azonban 2010 óta egy konstans képet mutatnak, elég kevés tagállam, Németország, Ausztria eh, van, kezdte el a szétválasztott közvetlen kifizetések regionalizálását, tehát a támogatható eh, területek, a zöld területek, a legelők, a szántóföldek eh, figyelembevételét elkezdték. Ausztriában 2020-ig tervezik ezt eh, véglegesíteni. Németországban ez már megtörtént, a többi európai országban nagyon eltérőek ezek a közvetlen eh, kifizetések. Eh, magának a közvetlen kifizetésének a tömegét, hogy úgy mondjam, ezeket már eh, szétválasztották. A kelet-európai tagállamok az egyszerűsített rendszert, az SAPS-t használják, Fontos megnézni, hogy a tagállamok hogyan állnak a közvetlen kifizetési támogatásokat illetően a gazdák esetében. Most, hogyha német, a németországi helyzetben a második pillért megnézzük egy kicsit pontosabban, itt is elég eltérő a helyzet az egyes tartományok között. A német helyzetet is szeretném megmutatni egy egységesen regionalizált közvetlen kifizetéssel rendelkezünk. Elég nagy az ingadozás a tartományonként, tehát ugye föderális ország, Németország, tehát a második pillér eszközének felhasználásában. Vannak olyan üzemek, mezőgazdasági üzemek, amelyek biotermelésre vagy klímatámogató intézkedésekre állnak át, és a, itt az eltérés körülbelül akár négyszeres is lehet. Bajorország, itt látják, hogy nagyon éllovas, 120 euró per hektár a támogatás a Bajorországban megművelt területekre, tehát ezek nem csak a szerződésbe bevont eh, területek, hanem más területek is, de vannak olyan tartományok, ahol egész más a helyzet. Ezt is mindig végig kell gondolni, tehát a nemzeti helyzetet is elemezni kell. A jelenlegi javaslat ahogy már a többiek is mondták, hát nagyon fájdalmas. Bajorországban csökkenne a közvetlen kifizetési szint már a kiinduló pont is tehát 40 millió euróval csökkenne évente Bajorországban. Ez az első pillérben, a második pillérben is elég fájdalmas csökkentésre került sor. Ne felejtsük el, hogy a mezőgazdasági üzemekben dolgozó gazdákról van szó, az ő munkahelyükről van szó, úgyhogy mindenképpen végig kell ezt még egyszer gondolni. A javaslatok teljesen más alapokra helyez, helyezik a rendszert, tehát a tagállamok a stratégia terven keresztül erősebben erősebb kapcsolatot építenek ki a gazdákkal, akik támogatást kapnak. A szubszidiaritás szempontjából fontos végig gondolni ezt a kérdést, de nem szabad elfelejteni a delegált jogi aktusok létét sem, illetve hogy ez, ezekre egyáltalán szükség van-e, vagy kitartunk a szubszidiaritás mellett, és a tagállamokra bízunk ezt a kérdést, de egyébként tapasztalatunk azt mutatja, hogy az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága egyes kérdéseket végig kell, hogy gondoljon, egyes esetekben túl szigorú a megközelítés, további ellenőrzések és szankció kompetenciák kerülnének a tagállamhoz, és a hibák azonban a lényegi határ alatt vannak. Aztán, hogyha megnézzük a jobb oldalon, megpróbáltuk az Európai Bizottság javaslatát eh, leképezni. A feltételrendszer a mi véleményünk szerint, nos, ezt úgy kell kialakítani, hogy nem a meglévő eh, erős intézkedési eh, mm, programokat érintse ez. Ez Bajorország, egy ilyen ország, Ausztria vagy Dél-Tirol, Olaszország egyik tartománya is hasonló helyzetben van nagyon eh, árnyalt, nagy, eh, nagyon kidolgozott programokat sérthet ez a feltételrendszert, illetve az ECO eh, sémát is figyelembe kell venni, ezt is még egyszer föl kell vetni, kérdés, hogy azok az országok, amelyek, túl, amelyek kifejezetten erősek a második pillérben, az agrár környezetvédelemben és a biogazdálkodásban, nem szenvednek-e hátrányt az új javaslat szerint. Megpróbáltuk ezt nagyjából leképezni, ez az egész egymásra kölcsönhatással hatással vannak az egyes pontok, tehát az eko séma kihatását az egyes pillérekre, illetve a feltételrendszer eh, tartalmát és a kereszt megfelelést eh, is eh, még egyszer elemezni kell. Összefoglalva, a stratégia terv egy jó megközelítés a javaslatban, ennek a magját, a közös mezőgazdasági politika magját meg kell tartani. Egyelőre Németországban, ami a koncesziót illeti, a miniszteri szinten e, és a szakmai szervezetek szintjén erős a vita. Ez egy föderális ország kérdés, hogy a nemzeti e, stratégiaterv mindent le tud-e képezni, ami, nem, ami regionális érdek. Úgyhogy e, ezt nekünk még meg kell gondolnunk, hogy ezt a stratégiát nemzeti szinten hogyan szervezzük és hogy ez egyáltalán a föderális struktúrának megfelel-e, vagy további rugalmassági kérdések szempontjából is meg kell gondolni a dolgot. Illetve aztán az a szigorúság, az Európai Számvevőszék és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága rendkívül szigorú. Bizonyos bagatel kérdésekben egy minimális rugalmasságot biztosítani kellene. Ami a közvetlen kifizetéseket a második pillérben illeti, itt Bajor szempontból nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez Bajorországnak ugye nagyon erős mezőgazdasági környezetvédelmi programjai vannak, és itt a feltételrendszer, az ekoséma és a klímaváltozás enyhítő intézkedések a második pillérben, hogy ezek az erős programok ne szenvedjenek hátrányt. Megerősített tolerancia határokra van szükség, a bagatel ügyek rugalmas kezelésére, és itt nagyon fontos, hogy legyenek határok, de a határokon belül nagyobb legyen, vagy legyen valamilyen mozgástér. És azt kérjük, hogy ami a monitoringot illeti, ez legyen fakultatív, a tagállamok számára, de ne legyen kötelező 2021-től kezdve. Az újraelosztási prémiumot illetően itt az első megoldáson vagyunk, degresszív és, és felső határ. A feltételrendszernél meg kell nézni ennek a teljes volumenét, és még egyszer gondoljuk végig, hogy mit jelent az, hogy valódi gazda az omnibus végrehajtási rendelkezéssel eh, fakultatív eh, lehetőséget kell adni a tagállamoknak, tagállamoknak, mert most jelen pillanatban aggódunk azokért az üzemekért, ahol tényleg olyan gazdák dolgoznak, akik ebből élnek, csak ebből élnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Fenegen Nicholson eh, kollégákat üdvözlöm. Szóboda urat, szlovák kollégánkat, Szoboda urat, Meriol urat, és Hajtöma urakat. Sajnálom, hogy nem volt itt mindenki az ülés elejétől kezdve, minden esetre ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy ezen fontos téma ilyen nagy érdeklődés váltott kis Slajer asszony, elnézést, hogy nem vettem észre rögtön. Jaj, hát nagyon sajnálom. Most akkor rátérünk a következő hozzászólóra az Európai gazdaság és Szociális Bizottság részéről, akikkel nagyon szoros az együttműködés, és ezért már köszönet is, köszönet is illeti önöket. Guillaume Cross úr, az Franciaország Occitánia régiójának alelnöke, és először neki adom meg a szót, 10 percre tessék. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy fogadott minket, és hogy megadta a szót nekünk, hogy a helyi és regionális hatóságok véleményét elmondhassuk a kapjövőjéről. Néhány konkrétabb témára koncentrálnék, a stratégiai terv, ami már korábban elhangzott, a vidékfejlesztés, az európai, a mezőgazdasági piac és a közvetlen kifizetések. 2017-ben egy nagyon nagy többséggel fogadtunk el egy erről szóló véleményt, és ebben felhívtuk az Európai Bizottságot arra, hogy egy méltányos, fenntartató és szolidáris agrárpolitikát hozzon létre. Erre ők nem válaszoltak, és a fenntarthatóság, a klímavédelem és a biodiverzitás szintén nagyon fontos kérdések számunkra. Ami a nemzeti stratégiai terveket illeti, a jogalkotási javaslat az európai régiók szerepét teljesen eljelentéktelenítené a közös agrárpolitikában, ami azt az egyszerű feladatot illeti, hogy a nemzeti szinten meghatározott intézkedéseket átültessük a gyakorlatba, a, ez az új rendszer azt jelenteni, hogy a régiókban elért haladást teljesen megszüntetni és megszüntetni azt a lehetőséget is, hogy a helyi jellegzetességekhez igazítsák az intézkedéseket, és ezzel nem érnék el az Európai Bizottság által meghatározott célokat sem. A kap megvalósításához számunkra a régiók autonómiát meg kell erősíteni. A régiók bizottságában Köstinger asszony foglalkozik a mezőgazdasági témákkal, és szeptember 24-én ő is véleményt adott ki erről, és októberben pedig az Európai Parlamentben volt erről egy egyeztetés, és ezen Castro úr részt is vett a mi részünkről. Fontos lenne, hogy bekerüljön a rendeletbe, hogy a stratégiai terveket harmonizálni kell, mert azok csak így lehetnek hatékonyak. Egy 1%-os kibocsátás csökkentés, vagy a növényvédőszerek 1%-os csökkentése már fontos szerepet játszhat. A vidékfejlesztésről. A kap jövőjé érintő kérdések között nagyon fontos volt a területi eltérések szerepe, és ez természetesen a régiók bizottságában is nagyon fontos. A falusi területeken sokszor az euroszkepticizmus is nagyon erős, és a kohéziós, a területi kohéziós célek, eh, célok ellenére, amelyek a Lisszaboni szerződésben is szerepelnek, azt látjuk, hogy a bizottság 28%-kal csökkenteni az ehhez kapcsolódó költségvetést. A vidékfejlesztés lenne tehát a legfontosabb áldozata ezeknek a költségvetés csökkentéseknek, annak ellenére, hogy a Világbank azt ajánlja, hogy a második pillére koncentráljon leginkább a kaptámogatása, mert ez hatékonyabb, mint az első pillér. Ezen kívül a stratégiai tervben sem szerepelnének a régiók, annak ellenére, hogy a strukturális alapok a közös stratégiai terven keresztül tudnának hatékonyan működni, így könnyebbé válna a tervezés és a vidékfejlesztés irányítása, és ez integrált és területi alapú megközelítést támogatna. A vidékfejlesztési politika szétverésével szemben mi úgy látjuk, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a városi tengelyt erősítsük inkább. Ha ezt az irányultságot megtartjuk, akkor nagyon nehezen tudjuk majd megvédeni az európai projektet a falusi területeken élők szemében. Ami a második pillér intézkedéseit illeti, mi ellenezzük azt, hogy forrásokat irányítsanak át a másodikból az első pillérbe. A tavalyi véleményünkkel összhangban elutasítjuk azt a javaslatot, hogy a gazdasági kockázatok kezelését amilyen jobban finanszírozná a biztosítási társaságokat, mint a gazdákat, és ezek ezen kívül túl sok pénzt emésztenének fel. Ami a klímavédelmi és egészségügyi biztosításokat illeti, mi nemzeti alapokat szeretnénk létrehozni, és rugalmasabb, ellenállóbb termelési formákat szeretnék inkább támogatni. Beruházási támogatások, ezeket környezetvédelmi hatáshoz kell kötni, és a második pilléren belül 10%-ban kell a maximum értéküket meghatározni. Mi azt szeretnénk, hogyha a második pillérből legalább 15% jutna azokra az országokra, ahol ezeket az intézkedéseket be kell vezetni. Ami a termelési módozatokat és a minőséget illeti, azt javasoljuk, hogy a biogazdálkodásra, a rövid ellátási láncra, a bio és a helyi vendéglátásra és egyéb minőségi vállalkozásokra helyezzük a hangsúlyt. A mezőgazdasági piacok és a gazdák bevétele. A legtöbb gazdálkodó veszteséggel adja el a termékeit, és nem megfelelő a jövedelme. A méltányos árak nélkül a fiatalok nem fogják ezt a foglalkozást választani. Tavaly a Régió Bizottsága emlékeztetett arra, hogy egy hatékonyabb és kevésbé költséges piac szabályozás segíthetné a jobb működést egy gyorsan változó piacon. A közös piacszervezés, amelyet ma a bizottság javasol, fakultatív ágazati nemzeti programokat javasolna, amelyek nem elégségesek arra, hogy egy egységes európai piacon megakadályozzák a válságokat. A tej ágazat válságának a részletes elemzése megmutatta, hogy a, mostani intézkedések mennyire nem hatékonyak. Emlékeztetnénk arra, hogy véleményünk szerint az omnibus rendelettel kapcsolatban azt kértük, hogy minden fajta termelés esetében csökkentsük a termelést súlyos piac, piaci zavarok esetén. Egyébként azt javasoljuk, hogy a termelési költségeket is vezessük be mutató számként. Most pedig beszélnék a közvetlen kifizetésekről. Ezeket méltányosabban és szolidárisabb módon kellene elosztani. Azt láttuk, hogy 2027-ig egy 100%-os belső és külső konvergenciát kellene megvalósítani. Ami a felső korlátot illeti, tavaly úgy gondoljuk, hogy a mező tehát a gazdák arányában kellene a közvetlen kifizetéseket meghatározni. Sajnos az erre irányuló előfeszítések eddig sikertelenek voltak. Ahhoz, hogy ez az intézkedés hatékony legyen, ezeket a munkaerő költségének 50%-ában kellene maximálni. Ugyanis ez a bérköltségekhez kötődik. Ugyanis igazságtalan lenne az, hogy a nagy gazdaságokban 100%-ig támogassák a munkavállalók költségeit. Az újraosztás tekintetében szeretnénk, hogyha legalább 30%-kal növekednének az első pillér forrásai, mert ez messze a leghatékonyabb eszköz a támogatások újraosztására a kis és közepes gazdaságok számára, ez pedig aktivizálná a vidéki térségeket. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság fennmaradjon valamennyi területen, különösen igaz ez a legelőkre, és ez az Európai Unió önellátását is segíti. És itt fenntartható termelésre van szükség. Azt javaslom, hogy továbbra is 13% maradjon a felső korlát. Ami a környezetvédelmi intézkedéseket illeti, nagyon örülök, hogy a feltételek közé bekerült a vetésforgó, mert ezt többször kértük, azzal a feltétele, hogy ez évente történjen. De az, hogy a tagállamok ezt írják bele a stratégiai terveikbe, az azt jelenti, hogy a lehető legkisebb költséggel fognak a tagállamok ilyen intézkedéseket bevezetni, hogy piacot szerezzenek maguknak. Én ezt javasolnám, hogy az első pillérben legalább 30%-ot kelljen erre a célra fordítani. A környezetvédelem, a biológia, a sokféleség, a klíma és az egészség már nem csak választható, a, a jelenlegi kérdésekben a kapnak segítenie kell a gazdákat alkalmazkodni a változásokhoz. És ezeknek kötelezőnek kell lenniük, míg manapság ez csak választható. Remélem, hogy az önök szakbizottsága által elkészített vélemények figyelembe veszik majd a helyi és regionális hatóságok szempontjait, és hogy az európai politikák a vidéki népességnek biztosítanak majd egy megfelelő jövőt, és hogy ki tudják használni a helyi erőforrásaikat. A mi jelentésünk december elején készül majd el, és erről majd tájékoztatni fogjuk Önöket. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosimy Köszönöm szépen, akkor következőként John Bryant kérem meg az EGSB NAV csoportjának előadóját, hogy foglaljon állást a GAP módosításával kapcsolatban. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a Gazdaság és Szociális Bizottság véleményét elmondhatom. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést ezzel a szakbizottsággal. A Szociális és Gazdasági Bizottság úgy gondolja, hogy a közös mezőgazdasági politika az egyik legsikeresebb politikája az európai projektnek, amióta ezt elfogadták 50 évvel ezelőtt. Az európai egységet, a kohéziót, kohéziót érte el, és ez egy több funkciós politika, élelmiszerbiztonság, élelmiszerfüggetlenséget ér el, és a fenntartható élelmiszergazdálkodást teszi lehetővé 500 millió polgár részére értelmes árakon új kihívások vannak benne, a, vannak előttünk, a klímaváltozás elleni harc, illetve a fenntartható fejlődési célok és a, az, hogy 2050-re 4 milli, 9 milliárdan fogunk élni e, a e, Földön, és ebből nagyon sokan olyan helyeken fognak élni, ahol kevés lesz a víz, ezért az élelmiszer előállítás nagy kihívás lesz. A közös mezőgazdasági politikában régi elvárások és új kihívások vannak, és ezeket egyeztet, ezekkel egyeztetni a költségvetéssel. Az LGSB e elutasítja azt, hogy 38%-ról 28 százalékra csökkentsük a e, költségvetést a pillér 1, pillér 2-es, 1 pillér 2-es pillér e, e, kifizetések csökkentését is elutasítjuk. Nagyon nagy nyomás alatt van a közös piac, az egységes piac, és a gazdák nem fizetetnek kétszer a Brexitért. Az EGSZB támogatja a parlament álláspontját, és a mi véleményünk szerint teljesen világos, hogy a közös mezőgazdaság közös politika kell, hogy legyen, és nem lehet társfinanszírozás az egyes pillérben, és nem lehet újra nacionalizálás. Az EGSB eh, hisz a két pilléres modellben, és nem támogatjuk a pillérek közötti transfereket, de abszolút ellenezzük a kettesből az egyesbe való átkerülést, és azt gondoljuk, hogy az egyesből a kettesbe való transfer csak akkor valósulhat meg, hogyha a társ finanszírozza a tagállam azért, hogy az igazságos politika megvalósuljon. Egy új delivery modellt támogat az EGSB, megerősített feltételrendszerrel a környezet, a klímaváltozás, a biodiverzitás, a tájvédelem, a vidékfejlesztés és az új generációk támogatása a legfontosabb szempontok. Az erősebb versenyképesség nagyon nagy nyomást helyez a gazdákra, aztán a, a tudás átadása, illetve az élelmiszerlánc újra kiegyenlítése is fontos kihívások. Támogatjuk a szubszidiaritást, az Európai Bizottságnak az aktív gazda és főállású gazda fogalmakat eh, újra tisztázni kell. Aggaszt bennünket a túlteljesítés egyes tagállamokban, és ez oda vezethet, hogy a tagállamok az egyszerűsítésben és a környezetvédelmi célok teljesítésében nagyobb mozgásteret eh, kaphatnak. Természetesen nem lehet minden tagállamra ugyanazt a megoldást kínálni, különböző tagállamok, eh, különböző régiók vannak, régiós adótságok vannak, az emberek elvándorolnak a vidékről, az ekoszisztéma gazd eh, rend, veszélyben van, a vízvédelem, a talajvédelem fontos kihívásokat állít elénk. Erősíteni kell az egyszerűsítést, nem szabad növelni a bürokráciát a gazdák számára, a GPS jobban ki kell használni. Az Európai Bizottság olyan intézkedéseket, célkitűzéseket kell, hogy kitűzzön, amelyek mélynek az, meg mérhetők a teljesítése, kiegyensúlyozott vidékfejlesztést kell biztosítani, és amely egy, hozzájárul az egységhez és a békéhez, az, az urbanizációt elkerüli. És országspecifikus kihívásokkal kell szembenézni, és nem növelni a bürokráciát a gazdák számára. Az EGSZP támogatja a felső szintet, felső határt, de figyelembe kell venni ennek során az inputot. Itt bizony, bizony vannak olyan támogatások, amelyeknek nem lehet felső határt szabni, hogy erősítsük az ökoséma megvalósulását. 30% a klímaváltozásra mérhető teljesítés, fontos hívószavak. Az EGSZP támogatja azt, hogy szétválasztjuk a támogatást, hogy megszűnjön az elvándorlás a vidékről, illetve az minimum és maximum határokat kell meghatározni, hogy megőrizzük a biodiverzitást, támogatjuk a 2% minimumot a fiatal gazdák számára, és magas kifizetéseket kellene biztosítani a kettes pillérben, emellett a kettes pillérben az állatjólétre nagyobb összegeket kellene fordítani. Az EGSB szerint a mezőgazdaság fontos szerepet játszik a körforgásos gazdaságban, az újrafelhasználás, a zöld energiák használata, a az ökoszisztéma védelme, az alacsony szénkibocsátás elengedhetetlen. El kell kerülni a szén kibocsátás áthelyezését és a leghatékonyabban kell gazdálkodni, nem szabad alásni a, a belföldi eh, termelést, és nem szabad csökkenteni az élelmiszer eh, minőségi sztenderdeket. Az import termékek minősége és eh, mindenképpen ellenőrzés tárgya kell, hogy legyen, és aggaszt bennünket például a Mercosurral való egyesség, itt nem egységesek a feltételek egy megfelelő költségvetéssel kell alá támasztani ezt a mezőgazdasági politikát, egyszerűsítés, elengedhetetlen, nem lehet a közös mezőgazdasági politikát nemzeti szintre visszahelyezni. Egyes országok előtt nagyon speciális kihívások vannak a stratégiai célkitűzések elérésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig bizottság irányába fordulok. Van esetleg ehhez hozzáfűzendő magyarázatú kiegészítésük? Ha gondolják, akkor most is szót kaphatnak, de természetesen később is lehetőség nyílik arra, hogy hozzászóljanak. Adott esetben azután, hogy a képviselők szóltak. Nem tudom, hogy esetleg most kívánnak-e állást foglalni, a bizottság részéről, vagy sem? Önök is, önök dönthetnek, későbbi szót kaphatnak. De kérem, hogy a hozzászólásokat nem több mint 10 percben tegyék meg. Köszönöm szépen, meghallgattam a prezentációkat, és az egyes meghívottak álláspontját és szeretném megköszönni önöknek azt, hogy lehetőséget adnak a bizottságnak, hogy reagáljon ezekre. A stratégiai tervezés rendeletről fogok beszélni, és a kollégám utána pedig a horizontális és a közös piacszervezési rendeletről fog beszélni. Én most egyáltalán nem fogok a költségvetési kérdésekhez hozzászólni, mert ezeket a több éves pénzügyi keret kontextusában tárgyaljuk, nem pedig a közös agrárpolitikánál. Ugyanakkor, hogyha a több éves pénzügyi keret az államfők vagy a pénzügyminiszterek kezében van, és hogyha ők úgy döntenek, akkor az a kapot is befolyásolhatja. Egy nagyon széleskörű konzultációt folytattunk az érdekelt felekkel, a hatóságokkal, ezen kívül a bizottságon belül a parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel is. Számos elemet építettünk be ebbe a javaslatba. Először is, először egy koherens, közös agrárpolitikai módszer került az egységes stratégiai tervezés hatája alá. Ide tartoznak az ágazati programok, illetve a vidékfejlesztés is. Tehát tagállamonként egy közös agrárpolitikai terv lenne, de ez nem jelenti azt, hogy ebben a tervben nem lehetne, -e, nem lehetne a regionális sajátosságokat és a régiók szerepét megjeleníteni. A javaslat ugyanis elég mozgásteret ad ahhoz, hogy ezeket az elemeket is figyelembe lehessen venni. És a regionális hatóságok megtarthatják a szerepüket, amelyet a végrehajtásban betöltenek. Ami a felelősségek új megosztását illeti, valóban azt javasoljuk, hogy kevesebb maradjon uniós szinten, és hogy adjunk több felelősséget a tagállami és regionális szinteknek, ezen kívül teremtsünk itt rugalmasságot. De ez nem azt jelenti, hogy újra nemzeti szintre szeretnénk levinni a közös agrárpolitikát. Szeretnénk továbbra is egyenlő feltételeket, megtartani és megőrizni a közös elemeket, amelyeket eh, a kaptárban mi javaslunk, és szeretnénk megőrizni egy olyan keretet, ami lehetővé teszi ezeket a, a, az elemeket, ugyanakkor eh, kellő szubszidiaritás mellett eh, rugalmasságot adnánk a tagállamoknak abban, hogy a nemzeti tervükbe bekerülhessen a saját sajátosságuk, és hogy célzott támogatást adhassanak ezeknek a konkrét aspektusoknak. Ami az új teljesítési modellt illeti, mi teljesítmény alapúvá alakítanánk ezt, a kollégám ezt el fogja mondani. Egy másik eszköze a javaslatunknak egy új architektúra, aminek három szintje van. Feltételrendszer, és ez lenne a legjobb megoldás arra, hogy egyelőtt legyenek a feltételek a tagállamok között, de minden tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy ezeket a feltételeket nemzeti sztenderdeké fordítsa hát, és a saját jellegzetességeihez igazítsa ezeket. A második szint lenne az ökofeltételrendszer, ez az első pillérben lenne, és ez kötelező lenne a tagállamok számára, a gazdák úgy, számára ugyanakkor önkéntes alapú lenne. És úgy látom, hogy aggályok vannak azzal kapcsolatban, hogy mi kerülhet ezekbe a feltételekbe, de tudjuk, hogy nagyon sok tagállamban van tanúsítási rendszer és több olyan más elem, ami illeszkedhet ezekbe az ökorendszerekbe. A harmadik elem a vállalások köre lenne. Ezek környezetvédelmi, klímavédelmi, állatjóléti elem lenne, és ez, a, ez fölötte lesz a másik kettőnek. Tehát minden tagállam kedve szerint sakkozhat ezzel a három elemmel, és magasabb ambíciók is lehetnek, az egyes területeken. Nem csak itt lehet ambiciózusabbnak lenni. A második pillérben 60%-os, általánosságban pedig 40%-os klímavédelmi célkitűzés lenne, és a feltétel rendszerben még más korlátok is lehetnek. Természetesen az lett volna a célunk ezzel, hogy célzottabb támogatást adjunk, ugyanis még mindig nagyon nagy a szakadék a más ágazatok, illetve a mezőgazdasági jövedelmek között. Azt javasoljuk, hogy a kifizetéseket korlátozzuk, és bizonyos mértékben osszuk újra. Volt egy kérdés, amely szerint a bizottság túl sok delegált és végrehajtási jogi aktus tervezet. Természetesen társ jogalkotási eljárás együttdöntés zajlik, és ez egy nagyon összetett eljárás. Néhány ezek közül átkerülhet az alapjogi aktusba, de akkor lesz egy bizonyos merevség ezeknek a végrehajtásában. Itt most abba is hagyom, és megadom a kollégának a szót. Ich kann noch ergänzen ein paar Bemerkungen. Kiegészítésképpen még néhány megjegyzést is tennék, és hát érnék aztán a eredmény orientáció kérdésére is. Úgy gondolom, hogy ez abban az összefüggésben nagyon fontos, mert az a cél, hogy átérjünk az agrárpolitikával kapcsolatos olyan vitáról, amelynek központi kérdése a, a, a konkrét részletes előírásoknak a megadása. Tehát erről átérünk egy olyan vitára, amelynek az a kérdés áll a középpontjában, mit tegyünk annak érdekében, hogy a politikai célokat elérjünk. Nos, elhangzott az az egyik hozzászólótól, vagy előadótól, hogy európai szinten számszerűsített célértékeket kellene megfogalmaznunk, meghatároznunk. Ezt egészen tudatosan nem tettük, tekintettel arra, hogy akkor van értelme célértékeknek, hogyha ezeket le lehet bontani az egyes tagállamoknak a szintjére. Tehát sem technikai szempontból, sem politikai szempontból nem ajánlott ez annak bonyolultsága miatt. Úgyhogy mi egy <clears throat> alulról fölfelé építkező megközelítés módot követünk, egy enedmi társágot és a bizottság itt a tagállamokkal egy, együtt egy elemzést kíván elkészíteni, és olyan célkitűzéseket próbál megfogalmazni, amik megvalósíthatók. Aztán kritika tárgyát képezte, hogy éves teljesítményjelentést kérünk. Természetesen világos, hogy a teljesítményorientáltság nem vezethet egy év alatt e, eredményre, adott esetben az eredményekhez több évnek is el kell telnie, de hát azért valahol el kell kezdenünk a munkát, tehát meg kell néznünk, hogy a tulajdonképpen kitűzött célhoz vezető út egyáltalán elérhető-e, vagy pedig a elkezdett terv az teljesen eltér a megfelelő útvonaltól, és már akkor természetesen egy év után szükség van kiigazításokra, korrekciókra, tehát erre akarjuk rávezetni a tagállamokat. Aztán volt itt szó az egyszerűsítés kérdéséről is, ez úgy gondolom, hogy a leg, elmúlt éveknek az egyik legnehezebb kérdése a közös agrárpolitikán belül. Az egyszerűsítés a mi szemszögünkből ott kell, hogy kezdődjön, hogy a lehető legkevesebb európai szintű szabály van. Mi ezzel a javaslattal indultunk. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kedvezményezetekkel szembeni szabályokat maguk megfogalmazzák, és azokat át, áthelyezzék a saját nemzeti jogukba. Annak érdekében, hogy lemondjunk a eltúlzott európai szintű precizitástól és nagyobb mozgásteret biztosítsunk. Ezt teszi lehetővé a bizottság javaslata. Dumitru utalt már arra, hogy itt vannak ugye a delegált jogi aktusok, és itt csak azt javasoljuk, amit ténylegesen szükségesnek tartjuk. Ebben a javaslatban a jelenlegi szabályhoz, a jelenlegi rendszerhez képest 50%-kal kevesebb felhatalmazást láthatunk, úgyhogy éppenséggel pont, hogy csökkentjük a delegált jogi aktusok számát nagyon figyelmesen hallgattam eh, egyben a piacpolitikával kapcsolatos fejtegetéseket is. Eh, alapvetően a javaslatunkban minden olyan dolog benne van, amiről ő maga szólt, nagyon is megreformált és eh, kiterjedt szabályok vannak az élelmiszerellátási lánccal kapcsolatban, erősítjük a termelői szervezeteket, különösen az omnibus rendelet körében. A versenyjog modulokra bontva valósul meg, és itt vannak eltérések a mezőgazdaság javára, aztán a tisztességtelen kereskedelmi praktikák megelőzésére is vannak szabályok, és egy új, jobb, átláthatóbb árakat biztosító rendszer kidolgozását is célul tűztük ki. Meg kell néznünk, hogy ez működni fog-e és csak miután látjuk, hogy működik-e vagy sem, utána szabad a jelenlegi javaslathoz képest módosításokat javasolni, ami a válságmenedzsmentet illeti, ezzel kapcsolatban van egy mezőgazdasági alak, ami pedig a piaci menedzsmentet illeti Ezekre az eszközök a második pillérben rendelkezésre állnak, és a tagállamok ezeket fel tudják használni. A tagállamok természetesen az első pillérből a második pillérbe is áttranszferálhatnak pénzeket, és ezeket válságkezelésre fordíthatják a környezeti menedzsment nyilván nem távolítható el a mezőgazdasági politikából, hiszen a szerzős zenei cikkében benne van kötelezettségként, hogy a környezetvédelem szempontját minden más politikai területen is érvényesíteni kell. Úgyhogy gondolom nehéz lenne egy olyan, ö, ö, olyan mezőgazdasági politikát képviselni nyilvánosság felé, amely struktúrájában nem felel meg és nem veszi számításba a környezetvédelmi szempontokat, ami a generációs kérdéseket és a fiatal gazdálkodók kérdését illeti. Itt a benne vannak a megfelelő támogatások a javaslatunkba, és a beruházási prémium is ott van a második pillérben, tehát alapvetően szerintünk nem azon múlik a dolog, hogy jogalkotóként egy teljesen új struktúrát tudunk-e kialakítani, hanem szerintünk az a fontos, hogy a javaslatban szereplő, javaslatok, javaslatban szereplő intézkedések általunk megoldandó problémát ténylegesen megoldják-e, tehát a megoldás irányába mutatnak-e. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most a két meghallgattuk tehát a két főigazgató helyettest, most pedig a kedves társainkhoz fordulunk, nem az összeshez, hanem az előadókhoz hogy szóljanak a jelentésükről, vagy legalábbis térjenek ki néhány szóval az elhangzottakra, de persze nem mutassák be részletesen a teljes jelentésüket. <laughs> bueno. Nem is akarom pazarolni az időt, hanem belevágok. Mivel én vagyok a stratégiai tervről szóló vélemény előadója, elmondanám, hogy miről szól ez a dokumentum. Ez biztosítana egy közös agrárpolitikát, ez egy politika tehát, amelyet pénzügyileg támogatni kell. A bizottság nem akart beszélni erről a témáról, de én ezt azért veszem elő, mert szerintem ez nagyon fontos, és köszönöm a második hozzászólónak, mert beszélt a költségvetésről, és összevetette azt a többi régió hasonló költségvetésével a világon. Ugyanis itt egy egyértelmű politikai üzenetet kell küldeni, megfelelő finanszírozásra van szükség. Aztán van egy úgynevezett utolsó generációs csapda, legalábbis ahogy én látom, hogy egyrésztről a kapról beszélünk, másrésztről pedig a költségvetésről. Azért gondolom ezt utolsó generációsnak, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel mit kezdünk most. igyekszünk megvédeni a második pillért, és más regionális alapokból vesszük el a pénzt. Én azt mondanám a bizottság képviselőinek is, azt mondják a kollégák, hogy az Agri főigazgatóságon vannak, akik másképp gondolkodnak. Azt hiszem, hogy a kap forrásai, azok a kap forrásai, és itt nem beszélhetünk arról, hogy máshonnan veszük ez a pénzt, mert azok más politikák, azok nem a mezőgazdasággal foglalkoznak. És itt a második betűről beszélnék, az, az A az az agrárpolitika. Az első pillérben van a közvetlen támogatások, illetve a vidékfejlesztési politika. És a vidékfejlesztési politikát az alapcélra kell fordítani, ami azt jelenti, hogy azokról a településekről, illetve az ott lakókról van szó, akik a megélhetésüket a mezőgazdaságból szerzik. És most a technikai részébe mennék bele. Azért közös agrárpolitika ez, mert a tagállamok és a bizottság szerepe mind nagyon fontos. Ezért van itt még más is, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Azt hallhattuk, hogy itt volt egy olyan lehetőség, hogy a felelősséget átadják. De itt nem arról van szó, hogy a felelősség kerül át, hanem hogy a teljes döntéshozatal a tagállamokhoz kerülők teljesen más utakat is választhatnak a közös agrárpolitikán belül. Én azt gondolom, hogy ez egy kevésbé közös politika, és kevesebb forrást is kap, mint az eddigi kap. Ez egy paradigmaváltás, és Elnézést, elnök úr, de ebben a paradigmában az a fontos, hogy egy előíró jellegű rendszerről áttérünk egy olyan rendszerre, ahol célkitűzések és hozzájuk kapcsolódó mutatószámok léteznek. De itt miről van szó? Egy jövedelemkiegészítő támogatás, egy folyamatos javulás. Én azt gondolom, hogy ennek kellene a célnak lennie, tehát a jövedelemkiegészítés és a folyamatos javulás. És miért végezzük el ezt a gyakorlatot? Azért, hogy egyszerűsítsük a kapot. Van itt egy egyszerűsítési elem, amiről soha nem beszélünk. Csökkentsük a dokumentumoknak a számát, amit a gazdáknak minden évben be kell nyújtaniuk. Egyet kellene benyújtaniuk minden időszakban, és tegyük őket felelőse azért, hogy kommunikáljanak a hatóságokkal, hogyha valami megváltozna a dokumentumban. Ez egy forradalmi egyszerűsítés lenne. Miért nem tesszük ezt meg? Miért nem javaslunk egy ilyen eszközt inkább? Azt gondolom, hogy az aktív, valódi gazda meghatározása nagyon fontos. Egy fiatal gazda például valószínűleg már másképp működik, mint egy 20 évvel ezelőtti gazda, mert nagyon sok változás történt. Az új gazdaságokról sem beszélünk, pedig az is igen fontos. A régiók bizottságának képviselője nagy benyomást tett rám. Én nem tudom, hogy hogyan kellene a felső határt meghatározni, hogy ennek kötelezőnek vagy fakultatívnak kellene lennie. A kapban nagyon fontos szerepet kell betöltenie a nőknek, és én személyesen felelős leszek azért, hogy bekerüljön a dokumentumba a nők szerepe a közös agrárpolitikában és a vidékfejlesztésben. Ugyanis ez nagyon fontos ebből a szempontból. Elnézést, hogy túléptem az időmet, elnök úr. Ja rozumiem, ale był czas na dyskusje polityczne Köszönöm szépen. Itt volt az ideje tényleg egy ilyen politikai vitának, amit a bizottság nyilatkozata követett. És aztán most a konkrét jogalkotási javaslatokat hallhatjuk. Szeretném, hogyha ezt az irányvonalat tartanánk fel a vita további részében is. Készek vagyunk végre akkor a technikai kérdésekről is vitát folytatni. Andrew úr, parancsoljon három perc. Politik. Köszönöm szépen. Garcia asszony hozzászólása nagyon helyén való, én is egyetértek vele. Európában mindennek változnia kell az, hogy semmi ne változzon. Ez a bizottság elképzelése. Bemutatták az eszközéket és a különböző megközelítéseket, de a bizottság szokásos módon nem változtatja meg egyáltalán a hozzáállását. Vannak jogalkotási javaslatok, ezek nagyon intenzívek, nagyon tartalmasak, de ez nem felel meg a kihívásoknak. Azt gondolom, hogy a, mi itt a szakbizottságban az Európai Parlamentben vagyunk, tehát beszélnünk kell a közös agrárpolitikáról, méghozzá egy kontinentális szemszögből. És ne felejtsük azt el, hogy milyen nagy hatású az, amit mi itt meghatározunk. A bizottság terve nem felel meg a mezőgazdasági politika fontos kérdéseinek hogyha a globális piacot figyeljük, akkor természetesen beszélni kell az árakról, és ez is elhangzott. A szabályozásokról is beszélni kell, és ez a javaslat egyik gyenge pontja. Kezdettől fogva megjelenik mindig az áringadozás kérdése, és erre nincsen egyértelmű megoldásjavaslat a bizottság dokumentumában. Ezek nélkül ez mindössze csak egy administratív reform. Az európai szintről átkerül nemzeti szintre az irányítás. Ennyit ambicionál a bizottság javaslata. Ez nem felel meg a kihívások nagyságának, amelyek az európai kontinens előtt állnak. Az összes többi földrész, az élelmezési célú mezőgazdaság területén sokkal nagyobb költségvetéssel dolgozik. És ezt nem merjük kimondani, Mert eh, mi itt most nem egy mezőgazdasági szakszervezet vagyunk, mi egy Európai Parlament eh, vagyunk. Hogyha a holnap mezőgazdaságát akarjuk kialakítani, akkor a stratégiára van szükség, és 2050-re 9-10 milliárd ember lesz a Földön. Ez nem egy kis eh, helyi ügy. Mi, a Bajor kolléga hozzászólása is mutatja, nekünk is van egy Bajor kollégánk, Albert Dess, nekünk a közösségi kérdésekre kell gondolnunk. A valódi téma, a valódi kérdés nem ez, itt arról van szó, hogy a következő 30 évre kell felkészülnünk. Itt most 2021-27 közötti időszakról beszélünk, ez kevesebb, mint 10 eh, év, és eh, így fogunk eljutni 2050-ig. Ez egy valóban fontos kérdés, és egy igazi stratégiát kellene alkotnunk, aminek igaz lenne tartalma. Így tudunk csak megfelelni a kihívásoknak, és köszönöm a hozzászólóknak, hogy eh, a véleményüket ilyen sokszínűen fejtették ki, mert ez mutatja, hogy mennyire sok kérdést kell megoldanunk a módosítókkal, amelyeket be fogunk nyújtani, át tudjuk strukturálni és rehabilitálni tudjuk a kaput, hogy az megfeleljen az Európai Unió előtt álló kihívásoknak. Köszönöm. Jestem wyjątkowo trudnej Igen. Most úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy mégiscsak beavatkozzak. Itt azért a piac szervezésről is szót kellene ejtenünk és ez azért szerepel a jelentésben is, mint annak tárgya. Úgyhogy figyeljünk, hogy végső soron hova is tévedünk ebben a vitában. Rossz lenne, hogyha csak dicsérnénk a bizottságot. Si vous voulez que je présente le rapport, vous me laisserez trois minutes tout à l'heure, mais ce n'est pas l'objet de la séance. Aujourd'hui, on parle de la stratégie. Ma itt nem a stratégiáról kell beszélni, nem csak a mezőgazdasági politikáról kell beszélni, és kértem, szerettem volna kérni az elnök urat, hogy adjon nekem lehetőséget arra, hogy a jelentést is bemutassuk. Igen, köszönöm szépen. Ma egy nagyon nehéz vitának a résztvevői vagyunk, és az a benyomásom, mintha egy alapvető kérdésekben folyó vita lenne ez ahol mindenféle bölcsességeket mondunk mi. Itt azonban arra kellene eh, időszakítanunk, hogy a szakértőket megkérdez, megkérdezzük, tőlük kérjük ki a véleményüket, és itt minél több szempontot felsorakoztassunk. Szeretnénk közös agrárpolitikát, egy olyat, ami meg is érdemli ezt a nevet, és amely világosá teszi, hogy nem csak az a fontos, hogy hogyan juttassunk el a gazdálkodóknak szubvenciókat, hanem hogyan tudunk 500 millió európai polgárt jó minőségű élelmiszerekkel ellátni. Ez is egy olyan feladat, ami a, agrár, ami a mezőgazdaság bizottságnak a hatáskörébe tartozik. Tehát fontos e, emellett a vidéki térségnek a újraélesztése, hiszen a vidékről való elvándorlás a nagyvárosokban az most már iszonyú mértéket ölt, és egy, a közlekedés összeomlásához vezet. Ez is egy olyan dolog, amivel, amiért felelősséggel tartozunk itt a mezőgazdasági szakbizottságban, ami az én területemet érinti. Én a horizontális rendeletnek vagyok az előadója, amelynek végső soron kísérnie kell majd a nemzeti jogba való átültetést és az ottani köz, közigazgatási munkát. Azt kell, hogy mondjam, már volt négy árnyék előadói ülésünk, folyamatos eszmecsere a bizottsággal is, és mi ugyanúgy el vagyunk bizonytalanodva, és ugyanúgy kritikusan látjuk a dolgokat, mint mások, de hát nem tehetünk más, mint hogy folyamatosan egyeztetünk a bizottsággal, és végig gondoljuk, hogy hol, hol tudunk még módosító indítványokkal élni. Itt egy paradigmaváltásról van szó, amely az eredményorientáltságot, különböző mutatókat, éves teljesítményjelentés és stratégiai tervezést vezet be. Ez számunkra mind-mind új és bonyolult dolog. Mi is nagyon kritikusan látjuk ezeket, hiszen véleményünk szerint is az a fontos, hogy az administratív terhek csökkenjenek, egyszerűsödjön az adminisztráció, és itt ezt nem feltétlen látjuk. Tudjuk, hogy mi a feladatunk, kapcsolatban állunk a tagállami hatóságokkal. Nem szeretném, hogyha az irányítása a közös agrárpolitikának olyan mértékben át legyen alakítva, hogy gyakorlatilag a nulláról kell kezdenünk majd a munkát. Én már előre örülök a vitának, úgy gondolom, hogy még itt házon belül és a szakértőinkkel is egyeztetnünk kell a nyitott kérdésekről mi érdemi tartalmi munkát akarunk folytatni annak érdekében, hogy a legjobb eredményt érjük el a mezőgazdasági termelők számára, de az adminisztráció berkein belül is kritikus témákat az asztalra akarunk tenni. Ez a mi feladatunk. A politikai értékelés területén nekünk is meg kell tennünk, el kell végeznünk a házi feladatunkat. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek cselekednie kell, a parlamentnek az a feladat, hogy intenzív munkát folytasson, még ez alatt a parlamenti időszak alatt, hogy elvégezze minden szükséges feladatot. Köszönöm szépen! Most pedig elérkezett a kérdések ideje. A szakértőinknek, illetőleg az előadóinknak tehetnek most fel kérdéseket. A sort a koordinátorokkal. Kezdjük, Desz úr kap elsőként szót kettő percben. Bocsánat, kaputó, kolléga, kettő percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek, és azoknak az előadóknak, akik megerősítettek engem az eddigi meggyőződésemben, nevezetesen abban, hogy ennek a reformnak még eh, bizonyos pontjain javítani kell. Minden javaslat azt a tézist támasztja alá, eh, amivel mi is meg kellett, hogy barátkozzunk az elmúlt hetekben. Erik kolléga elmondta már, hogy a kapnak a reformja nem túl ambiciózus, és így hát eh, társjogalkotóként nekünk arra kell kísérletet tennünk, hogy ezt a reformot kicsikét konkrétabb formába öntsük. Nekem az a véleményem, hogy a fő probléma abban áll, hogy hogyan tudjuk egyáltalán fenntartani a közös agrárpolitikát, és hogyan tudjuk elkerülni az újra nemzetiesítésnek, a renacionalizálásnak a veszélyét. Kiindulva abból, ami elhangzott, úgy gondolom, hogy néhány intézkedés világosan meg kell tenni, néhány kötelező intézkedést is meg kell határozni minden terv és minden szint számára. Így például a közvetlen kifizetéseket arra kell használni, hogy ez a fiatal gazdálkodóknak segítsen. Véleményem szerint ez az, amire szükségünk van. Erről a frakciónkban is szó volt, és köszönöm Paulo Di Castro-nak, hogy ezzel kapcsolatban határozott véleményt képviselt a vitában. Véleményem szerint egy olyan menüt kell kialakítani európai szinten különböző gyakorlatokból, és nemzeti amelyek segítenek a nemzeti terveknek az adott tagállam helyi szükségleteihez való hozzáigazításában. A végrehajtási jogi aktusoknak és a delegált jogi aktusoknak a számát pedig a minimumra kell csökkenteni. Ezek azok a fő szempontok, amikre a hozzászólásomban utalni szerettem volna, és Természetesen erre várnék a szakértőktől visszajelzést. Desz kolléga kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen eh, a hozzászólásaikat, előadásaikat, és köszönöm szépen az előadók által eh, tartott előadásokat is. A hozzászólásokból egyfajta egyetértés eh, tűnik ki, egyrészt a tekintetben, hogy nem szabad alapvetően 27 különböző környezetvédelmi eh, intézkedési tervet alkotni, hanem gyakorlatilag egy katalógus kell felállítani az intézkedésekből, abból kellene válogatniuk a tagállamoknak. Én József Millerhez csatlakozva, a volt Bajor agrárminiszterhez csatlakozva azt mondanám, hogy nem szabad hátrányban részesíteni azokat az országokat, akik már nagyon sok környezetvédelmi intézkedést eh, hajtanak végre, Eh, ugye 70, 40 százaléka a bajor területeknek már ilyen intézkedéseket szolgál, nem szabad, hogy ott hátrány érje a eh, termelőket. A szociáldemokrata kolléga már mondta, hogy ez a bizottsági javaslat, ez masszív változásokon kell, hogy átmenjen annak érdekében, hogy a jövőbeni agrárpolitika kihívásainak meg tudjon felelni, eh, és meg tudjon felelni a jövőben a gazdászoknak is ami az EGSB-től érkezett hozzászólást illeti, ezt nem hagyhatom annyiban. Ezt a vitát már az elmúlt parlamenti ciklusban is lefolytattuk, hogyha megnézem a hegyvidéki gazdálkodókat, nem mondhatjuk azt, hogy azok nem igazi mezőgazdasági termelők, csak azért, mert kiadják mondjuk a lakásaikat, vagy hát bérbeadásból is vannak bevételeik. Az, úgyhogy itt nagyon fontosan vigyázni kell a fogalom meghatározásokkal, és nem szabad azokat a mezőgazdasági termelőket kizárni, akik egyébként a kulturális tájnak a megtartásában és gondozásában nagyon fontos szerepet játszanak. Csak egy rövid megjegyzés a pénzügyekkel kapcsolatban, hogyha Brüsszelen keresztül számoljuk el a teljes mezőgazdasági politikát, akkor a közpénzeknek 1%-áról beszélünk csak. 10 millió mezőgazdasági termelőüzem és több 10 millió munkahely függ ettől a pénztől, és nyilvánvalóan nagyon sok embert látunk el mezőgazdasági termékekkel, úgyhogy ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, hogyha a közös agrárpolitikáról beszélünk. Egnyú kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ír gazdák szervezetének képviselőjéhez fordulok. Ön többször beszélt a klímaváltozásról, illetve a szén semlegességről, karbon semlegességről. Kérdezem, hogy ez az ír gazdaszervezet beszélte arról, hogy ez mit, mit jelent ez a széndiokszid kibocsátás csökkentését illeti, tehát kevesebbet szabad használni a traktort, a vízfelhasználást csökkenteni kell, a a nitrogénoxid kibocsátást csökkenteni kell. Ez engem az érdekel, hogy ezt végig gondolták-e, és a pénz, amit kapnak, ezért azt gondolják, hogy ez elegendő arra, hogy fedezze a kiesést, hozam kiesést? Mazó úr, köszönöm szépen, elnök úr mindenkihez szólok, a bizottsághoz is. Én magam is gazda vagyok, és hadd mondjam el, a mezőgazdaság politikában semmi nem fog változni. Az egyszerűsítés még mindig nem valósult meg, e, még itt Brüsszelben koncentrálódik. Mindig a gazdák még mindig e, elviselhetetlen ellenőrzéseknek van, vannak kitéve, e, csökken a költségvetés folyamatosan. Az az új terv megelőzi -e azt, hogy egyre több üzem csukjon be? Nyilván, nyilván nem aztán a vidéki területekről az elvándorlást megállítja, nyilván nem. A termelés segíti, védje, nyilván nem, mert még mindig szabadkereskedelmi egyezmények vannak továbbra, és a teljesen tisztességtelen versenybe hajtja a gazdákat, úgyhogy nagyon sokan felhagynak a termeléssel. Több 10 ezer kis gazdaság dűnt el Franciaországban 2016-2017 eh, eh, között. Naponta két gazda vetett véget az életének. Eh, ezek nem a legjobb idők, amelyeket a gazdák megélnek, és számos képviselő, aki kritizálja a mezőgazdasági politikát, ennek ellenére meg fogja szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most Erdős úr következik másfél percre, tessék. Uraim, rengeteg problémánk van a három agrárpolitikai rendelet tervezettel. Az agrár költségvetés csökkentése elfogadhatatlan, a tervezett külső kiegyenlítés igazságtalan, a támogatási felső határ uniós szintű bevezetésével nem értek egyet, valamint az öntözés fejlesztés kérdése továbbra is megoldatlan, hogy csak néhány kiemelt ügyet érintsek. A legfőbb veszély azonban a közvetlen kifizetések feltételrendszerének és alkalmazásának előzetes bizottsági jóváhagyásához való kötésére vonatkozó javaslat. Az Európai Bíróság joggyakorlata egyértelműen kizárja, hogy egy uniós politika alapvető jellemzőiről az uniós jogalkotókon kívül bárki más dönthessen. Kérem, olvassák el a C 350 per 10-es számú ügy 64. 65. bekezdéseit. Az Európai Bizottság nem dönthet arról, hogy mely gazda kaphat közvetlen támogatást, és mely gazda nem. És ehhez milyen feltételeket teljesítsen, hiszen ez az agrárpolitikánk lényegi elleme. Nem vehetik el a parlament és a tanács hatáskörét, ezt nem engedhetjük meg. Tiszteltek, kérdezem, hogyan látják ezt a kérdéskört a szakértőink? Különösképpen József Miller véleményére lennék kíváncsi. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen. Én szeretnék köszöntet mondani minden hozzászólónak. Ami, ami nagyon fontos eh, számunkra, és eh, az én hazám számára, ez az, hogy a legidősebb, nálunk nagyon idősek a gazdák, a szociális helyzete miatt égető, fontos a fiatalokat meggyőzni, hogy gazdálkodjanak, generációváltásra van szükség, vannak pozitív megközelítések, a fiatal gazdák támogatása, ez jó, de ebben még többet kellene tenni, főleg olyan régiókban, eh, amelyeknek, eh, amelyek nagy nehézségekkel néznek szembe, mint például a legkülső területek, eh, vagy vagy ahol a parcella osztással kapcsolatban nehéz vagy parcella felosztással kapcsolatban nehézségek merülnek fel. Ezek a problémák mindenképpen új megoldásokat követelnek. Ezt a kérdést mindenképpen tisztázni kell, hogy a mezőgazdasági fejlesztést és a beruházást erősítsük a mezőgazdaságban. Köszönöm szépen, Búda úr következik. Köszönöm szépen a szakértőknek a hozzászólást. Egy kicsit több megoldási javaslatot vártam volna tőlük, mert a problémák, az aggodalmak, amikkel szembenézünk, ezeket kiválóan leírták, de hát javaslatokra lenne szükség, megoldási javaslatokra lenne szükség a részükről. Miller úrtól azt szeretném kérdezni, hogy mit gondol az aktív gazdák definíciójával kapcsolatban. Minden tagállamban fontos kérdés ez, ami ennek a koncepciónak a meghatározását illeti. Az aktív gazda kellene, hogy legyen az egyetlen kedvezményezettje a mezőgazdasági támogatásoknak. Emellett többet szeretnék tudni a gazdáktól, hallani tőlük a zöldítés re vonatkozó kifizetésekkel kapcsolatban. Ma beszéltünk a felső határól, a kifizetések felső határól. Sok tagállam, Románia is elutasítja ezt. Közben azt gondoljuk, hogy a gazdáknak persze fizetni kell a fáradozásaikért, hogy környezetbaráttá tegyék a tevékenységüket. Kérdés, hogy ezek a kifizetések 60 ezer vagy 100 ezer e, euróig terjedhetnek-e, mert ez nem teljesen világos. Köszönöm. Dorfman úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én szeretném e, onnan folytatni, ahol az előttem abba, szóló abba hagyta az aktív gazdák e, kérdése. Teljesen egyetértek posztúrral is, nem szabad a gazdákat kizárni, főleg, hogyha egy Mm, hátrányos helyzetű területen egy gazda lelkismeretesen dolgozik, de ez nem elég a megélhetéshez, és ezért kiegészítő tevékenységet is folytat, akkor nem szabad kizárni a támogatásból. A probléma nem ebben áll, hanem az abban áll, hogy nagyon sokan olyanok kapnak támogatást, akik nem igazán a mezőgazdaságban dolgoznak, nem dolgoznak a földön, hogy úgy mondjam, hanem inkább csak hozamról van szó. A német mezőgazdasági miniszter is azt mondta, hogy meg kell oldani a eh, problémát, de hát a megoldást ő is elhallgatta, vagy legalábbis eh, nem tett javaslatot erre, úgyhogy eh, mindenképpen ezt valahogy meg kell oldani. Nem igazán hallottam azt sem, hogy ezeket a politikát hogyan tudjuk egy kicsit aktivizálni, Eh, hogyan tudjuk a fiatalokat elérni, akik szeretnének gazdasági, mezőgazdasági tevékenységet folytatni, be is akarnak ruházni, de több segítségre van szükségük, mint más személyeknek, akik már régebb óta megvetették a lábukat a mezőgazdaságban. Erre is néhány javaslatot kellene tenni. Köszönöm szépen, de Castro eh, képviselő. Köszönöm szépen. Én is Mauricio Reálét szeretném üdvözölni a Régiók Bizottságának, mezőgazdasági csoportjának elnökét. Köszönöm szépen, amit elmondtak az az um, EGSB és a Régiók Bizottsága képviselőinek és a munkaanyaguk bemutatását. Azok a nagy témák, amelyek kapcsolatban a jelentéstevők is hozzászóltak, tehát a renacionalizáció kockázata például azt jelenti, hogy az újra központosítás veszélye felmerül, hogyha a renacionalizáció kérdése felmerül, akkor a centralizáció kérdése is felmerül, mert ez egységes végrehajtási hatóság pontosan ezt jelenti. A konkrét kockázatokat illetően itt a parlament mezőgazdasági bizottsága mezőtságának talán nincs is szava. És a jogi szakvélemény is ezt tartalmazza. A jelentéstevőkhez fordulok, és kérdezem, hogy itt is a mezőgazdasági bizottságban vitát kell -e folytatnunk, mielőtt a módosító javaslatokra kerül sor. A Dorfman jelentést is nagy többséggel elfogadtuk. Nem merül-e fel annak a veszély, hogy az új reformokkal a régebben szerzett vívmányokat mind eljátszuk? Jó. Volt egy jelent jelentés eh, az önök kezdeményezé, az ön kezdeményezésére, és ez egy nagyon fontos eh, anyag, és ez a vita tárgyát fogja képezni a koordinátorok döntése értelmében. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Csak azért voltam zavarodott, mert más irányba mutatott. Egy kérdésem lenne a korábbi Bajor mezőgazdasági miniszterhez, Miller úrhoz, aki a szomszédságomból érkezik. Különös tekintettel vonatkozik-e kérdésem a zöld architektúrára. Ki kellene kicsit dolgoznunk jobban, hogy a Baden-Württemberg és Bajor, illetőleg más eh, régióból érkező mezőgazdasági termelők eh, úgy érzik, hogy bolondját járatják velük, Eh, hogyha a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések területén előre haladnak, nagyon sok múltban elhatározott eh, és példaképként eléjük állított intézkedést eh, megvalósítanak, és aztán az új javaslatban az Európai Bizottság részéről azt látják, hogy ezeket a ezeket a jobbára önkéntes intézkedéseket felveszik a kondicionalitás körébe. Egy Cleaning Plus-ról beszélnek most már Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy ugye Németországban, és ez vagy akár egész Németországban egy világosan struktúrált mezőgazdasággal rendelkezünk, ahol azt látom, hogy nagyon nagy a veszélye annak, hogy már megvan a strukturális átalakulás, és csak be fog gyorsulni ez a jövőben. Ezek az ekosémák és a környezetvédelmi intézkedéseknek a kérdése. Ezt a strukturális átalakulást valószínűleg a jövőben, különösen e, a zöld e, gazdálkodás területén előre haladott régiókban tovább fogják erősíteni. Mi erről a véleménye? Nos, tudja, az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottság e, is foglalkozik ezzel a problémával, és ismeri az ő megközelítés módjukat. Ez is sokszor probléma. Vejc úr. Köszönöm szépen. Az én kérdésem is Bajorország irányába mutat elsőként. Valóban a nagyobb fokú kondicionalitás kevesebb pénzzel, európai e, európai piacok védelme nélkül, ez így együtt e, nem fog működni. Bajorország irányába az a kérdésem, hogy a javaslatokból mit szeretnének megvalósítani? Szeretnének kevesebb pénzt, alacsonyabb standardeket, vagy pedig nem kívánnak az importált termékekre követelményeket? aztán szintén Bajorországhoz kérdés, önök azt mondják, hogy már 40% most is az ekosémába folyik bele. Nagyon sok olyan intézkedés van, amit a jövőben is támogatni tudunk, e, így például az egy állatjól létet, a bioélemszerekre való átállás, e, e, aztán a szociális kérdéseket, a közvetlen piaci értékesítést, a regionális értékesítési struktúráknak a kialakulását, Úgyhogy ne csak a, azt a 60%-ot védjük, azt a 60% termelőt, akik eddig nem folytattak mm, ökológiai intézkedéseket. A harmadik kérdés pedig a nacionalizálás kérdése Teljesen világos, hogy Portugáliában más mércével kell mérni, mint mondjuk Svédországban, de hát nagyon sok olyan kérdés van, ahol nem lehet a nemzetek határa mentén meghúzni a határokat. Vannak például az alpesi régiók, ahol több ország is érintett, és azonosak a termelési feltételek. Hogyha ő különböző támogatási feltételekkel kell, hogy szembenézenek, akkor egy piaci torzulást fogunk látni. És a negyedik dolog az egyszerűsítés. Számunkra a mezőgazdaszok számára a legnagyobb egyszerűsítés az lenne, hogyha szatellit alapú lebonyolítás lenne, hogyha nem kéne évente elszámolni, nem kéne két évente hatósági ellenőrzésen részt vennünk, vagy pedig megnézni, hogy 10, perccel tovább, 10 centivel tovább nőttek-e a fák, vagy sem. És még egy utolsó megjegyzés, a piac szabályozó intézkedésekre csak 3% jut, de a privát biztosító társaságoknak egy csomó pénz kerül a zsebébe. Nem tudom, hogy ez a megfelelő út a kap reformjára, én úgy gondolom nem így van. Most pedig Svoboda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A közvetlen kifizetésekre szeretnék rákérdezni az egyes tagállamokban, mert, és ezek szintjére, mert ezek nagy különbséget mutatnak 14 évvel a 2004-es bővítés után is egyre inkább kiegyenlítődik a művelés költsége. Egyes esetekben ezek már teljesen kiegyenlítődtek, és az új tagállami gazdák helyzete a kereskedelmi kapcsolatokban azonban sokkal rosszabb, és mindez az egységes piacon belül történik. Ez önök szerint indokolható? hogy ennek a problémának a felvetésében azok a tagállamok, azon tagállamok gazdái, amelyek kevesebbet kapnak, mint az átlag az EU-ban, hozzájárulnak a külső kiegyenlítéshez? Nem lenne igazságosabb, hogyha csak azok a tagállamok, amelyek magasabb kifizetést fizetnek, mint az átlag, csak azok járulnának hozzá a külső kiegyenlítéshez. Az Európai Bizottság javaslata a második pillérben súlyosan csökkenti a pénzeket, pedig ez a potenciális forrás arra, hogy a tagállamok, régi és új tagállamok közötti körülményeket kiegyenlítsük. Nagyon fontos ez, hogy a közös mezőgazdasági politikát valóban közös politikává tegyük. Köszönöm szépen. Matthias asszony. Köszönöm szépen. Na, ki az aktív gazda, az igazi gazda? E, jó lenne definíciót hallani erről. A valódi gazda önök szerint egy tagállamban lehet, hogy az egyik tagállamban valódi gazdának tekintett személy, egy másik tagállamban nem valódi gazda. Lehet, hogy ez problémákat, problémákhoz vezethet? Másodszor az Európai Bizottságtól kérdezem, hogy kevesebb Európai Uniós szabály legyen, ez egyszerűsítést jelentene-e? Hát lehet, hogy ez így van, de meg van egy győződve arról, hogy a tagállamok is kevesebb szabályt alkalmaznak, mert mi attól félünk itt, hogy lehet, hogy a tagállamok további bürokratikus szintekkel terhel terhelik a gazdákat, amit a bizottság eredetileg nem tervezett. Illetve a nemzeti parlamentekkel felelős, való kapcsolattartásért felelős tagállamként, alelnökként hadd mondjam el, hogy sok tagállam szeretne nagyobb szubszidiaritást. John Bryanhez tennék föl egy kérdést. Ön a legutóbbi kapreformban részt vett, mint gazda, vagy gazda képviselő. Most mit gondol a külső kiegyenlítésről a tagállamokon belül és a tagállamok között? Ezt hogy látja? Köszönöm. Bocsánat, még elnök úr. Bocsánat, hogy még egy kis időt használok. Írországi gazda szervezettől vannak itt meghívottak, és azt szeretném, azt szeretnék tudni, hogy van-e a környezetvédelmi programra külön elkülönített része a költségvetésnek, ez számukra nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sledova asszony következik. Köszönöm szépen a prezentációt a vendégeinknek is. Meg vagyok győződve arról, hogy egyetértünk, és a legtöbb érdekünk közös. Csak egy kérdésem lenne, a szakértőinkhez és a bizottság képviselőihez. Én mélységesen egyetértek a jövőbeli közös agrárpolitika legfontosabb célkitűzéseivel. Meg kell erősítenünk az európai mezőgazdasághoz való hozzájárulást, meg kell védenünk a környezetet, és küzdenünk kell a klímaváltozás ellen. Ebben a kontextusban önök, a szakértők tehát és az Európai Bizottság képviselői mit gondolnak arról, hogy a környezetvédelmi kifizetések bekerüljenek a capping hatája alá a nagy mezőgazdasági üzemekben. Attól félek, hogy a nagy gazdaságok ettől el fogják veszteni a motivációjukat, hogy részt vegyenek ezekben az intézkedésekben, Attól félek, hogy ez egy nagyon rossz következmény lesz, de várom a választ. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon érdekes prezentációkat, és jó hallani, hogy Bajorországban nagyon sok kisebb gazdaság van. Nagyon örülök, hogy ez a rendszer nem változott meg. A jobb oldalról azt hallom, hogy ezt meg kellene változtatni, bal oldalról azt hallom, hogy ez nem megfelelő a e, célnak. Én meg azon gondolkodom, hogy itt most egy nagyon leromlott állapotú ház e, felújításáról e, van szó, nem lenne jobb az egészet lebontani és újrakezdeni? Fel kell tennem ezt a kérdést, miután mindenkit meghallgattam, és miután minden nap eljövök ebbe a bizottságba, amióta csak megválasztottak. És folyton csak beszéltünk és beszéltünk arról, hogy meg kellene változtatni a jelenlegi rendszert, segíteni kellene a hátrányos helyzetű régióknak, a hegyi régióknak, meg kellene védeni a mezőgazdaságot és a környezetet. És minden tisztelettel a bizottság felé valahányszor szerettünk volna beszélni velük, mindig eljöttek és mindig tisztelettel kezeltek minket, de azt kell, hogy kérdezzem, hogy hol voltak önök mindezek alatt, mert amit javasoltak, annak semmi közelhoz, hoz, amit mi itt szerettünk volna. És a konvergencia és az újraosztás szempontjából az a capping, amit javasolnak, az egyáltalán nem újraosztás, ezt nem is én mondom, hanem olyan szakértők, mint Ellen Matthews. Tehát hol voltak önök, honnan kerültek ide, miért gondolták azt, hogy ez jó ötlet lenne? Én ugyanis nem gondolom, hogy az lenne. Ez egy elszalasztott lehetőség, és ezzel örökre megpecsételik a kapsorsát, mert az emberek azt kérdezik, hogy miért így osztják el ezt a pénzt, és így csak csökkenni fog a finanszírozást. Ganz herzlich. Nagy asszony következik. Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem e, a szakértőkhöz. E, a meghallgatás azt jelenti, hogy mi hallgatjuk önöket. Egy dolog e, érdekel engem. A feltételrendszerről sokan úgy beszéltek, mintha ez valami rettenetes dolog lenne. Önök azt mondták az előadásukban is, vagy azt a benyomást keltették, hogy a feltételrendszer ez egy katasztrofális dolog mi a feltételrendszer az első pillérben? Lehet, hogy nincs is ott feltételrendszer, vagy lehet, hogy az, hogy egyszerűen föltulajdon a feltétel? Én azt gondolom, hogy ez csak azt jelenti, hogy egy világos feltételeket kell meghatározni azzal kapcsolatban, hogy miért kapják az emberek ezt a támogatást. Én szerintem hoz a valóság részét képezi az is, hogy az első pillér már most is feltételrendszerhez kötött, csak egy feltétel van, a föltulajdonlás. Miért annyira szörnyű a feltételeket megváltoztatni, eltérni a föltulajdonhoz való kötődéstől más feltételek felé? Ez lenne a kérdésem. E, e, köszönöm szépen elnök úr, a kollégákkal egyetértek, akik azt mondták, hogy az Európai Bizottság javaslata elfogadható, hogyha a jelenlegi költségvetési szintet megtartjuk, de hogyha csökken a költségvetés, akkor természetesen lehetetlen végrehajtani azt, amit az Európai Bizottság eltervezett. Én azt javaslom, hogy a közös stratégiai terv vett terv valósítsuk meg, ez valóban forradalmi. A horvát mezőgazdasági minisztériummal egyeztetve, arra jutottam, hogy ők attól félnek, hogy ezeket a feltételeket nem is lehet teljesíteni. Nem csak a tervezés során nem lehet, a végrehajtás során sem lehet. Előfordulhat, hogy a segélyek később kerülnek kifizetésre. Másrészt azonban nem probléma a, a szubszidiaritás elvét elfogadni. Természetesen itt is van szükség változtatásra, módosításra, hogy a szubszidiaritás elve valóban megvalósuljon. Heránsz asszony által felvetetteket mindenképpen támogatnám. Pontosan most, ma fogadtuk el Jár úr jelentését, és ott is arról van szó, hogy a kap szintjét meg kell tartani, a költségvetési szintet meg kell tartani, remélem, hogy ez így is lesz. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék természetesen köszönetet mondani a szakértőknek és az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulnék. A bizottság nem a javaslata nem reagál a gazdák helyzetére. Még mindig sokkal kevesebbet keresnek, kevesebb a bevételük, mint más munkavállalóknak. És ami a reformot illeti, a reform nem reagál az árak, illetve a piac által támasztott problémákra. Ma délelőtt szavaztunk itt a szakbizottságban, megszavaztuk a ez az átmeneti javaslatot. Ez a javaslat azt mutatja, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott javaslattal nem értünk egyet, és ez a költségvetési csökkentés, intézményi csökkentés, ez nem elfogadható, főleg ami a vidékfejlesztési intézkedéseket illeti, de az első pillér sem válaszolni kell a klímakihívásokra, az egészségügyi kihívásokra, ehhez stabilitásra és perspektívára van szükség. Azok a javaslatok, amelyek itt születtek, nem teszik lehetővé e, a paradigmaváltást, és emellett azt kérem, hogy az Európai Bizottság inkább legyen része ennek az ambíciónak, amelyel a mezőgazdasági politikát szeretnénk átalakítani. Köszönöm szépen. Благодаря, господин председател. Благодаря на моите колеги, които зададоха повече от въпросите, които исках да... Köszönöm a kollégáknak, akik már feltették a legtöbb kérdést, amit én szerettem volna feltenni. Én három dologra térnék most ki. Elfogadtunk egy jelentést a mezőgazdaságról, de a javaslatainkat kísérniük kellene a megfelelő intézkedéseknek is. A gazdák több mint 80%-ának szüksége van támogatásra, ezért úgy gondolom, hogy a közvetlen kifizetések megfelelőek lennének. Mit gondolnak erről önök, a szakértők, illetve az előadó? Egy nagyon célzott politikára lenne szükség az öntözés kapcsán. Itt tanulmányokat kellene végezni, tehát vizsgálni kellene a gazdák helyzetét, és azt, hogy ők hogyan öntözik a földjeiket. jobban nyitni kellene a világra. Harmadik országokkal szoktunk megállapodásokat kötni, de nem foglalkozunk olyan ágazatokkal, mint például az állattenyésztés. Ezeknek a megállapodásoknak nagyon nagy hatása lehetne a mi gazdáinkra, azt gondolom, hogy a politikánkat céloz, célzottan kellene megvalósítani. Aujourd'hui, dans la plupart de nos territoires, ce que les agriculteurs... A gazdák leginkább azt sérelmezik, hogy nem támogatják az ő, gazdasági, az ő tevékenységüket, és nem kapnak elég gazdasági támogatást. A terület alapú támogatások létfontosságúvá váltak, és ezek hozzájárulnak a gazdák jövedelméhez, még akkor is, amikor jól mennek a dolgok, kivéve egyes kiemelkedő éveket. Ami a elhangzott prezentációkat illeti, én egy technikai megjegyzést tennék. Különösen Kárl úrhoz intézem a kérdésemet, hogy hogyan lehetne kellő mennyiségű közpénzt tartalékolni arra a célra, amikor mezőgazdasági válság történik. Ma nagyon sok különböző válsággal kell megküzdenie az Európai Uniónak. És előfordulhat, hogy a sokféle válság miatt nem lesz majd forrás arra, hogy az esetleges mezőgazdasági válság esetén kisegítsék a termelőket. Tehát ez nagyon fontos lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a decentralizálásnak a stratégiai tervezés képviselőjétől származó javaslatára hivatkoznék. Ugye a kérdés az, hogyha van 27 stratégiai terv, akkor hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy az ellenőrzése kapcsolatos jogköreinket itt a parlamentben gyakorolni tudjuk. Hogyha 27 különböző stratégiai tervezésre bomlik szét a közös agrárpolitika, hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy ez a 27 különböző terv oda vezet, hogy a forrásoknak kifizetése eh, késedelmet szenved nem fogja ez az bürokráciának a növekedését okozni? Nem lesz szükség extra finanszírozásra ahhoz, hogy az ehhez szükséges ellenőrző intézkedéseket lefolytassuk, és a finanszírozás kaptól idegen célokra való felhasználását megakadályozzuk? Az autonóm régióknak különleges jellege van, a saját ugye politikai, adminisztratív, közigazgatási képességeik vannak, vagy vezetésük, mi a helyzet velük? Van számukra egy általános tárgyalási modell? Mi a helyzet a szélsőséges helyzetben lévő területekkel? Van számukra is egy modell definiálva? Van a központi kormányoknak eh, ahhoz eszköze, eh, hogy meghatározza az autonóm régióknak a finanszírozásra kapcsolatos hatásköreit? Köszönöm, elnök úr, néhány hozzászólás. Én nagyon támogatom a közös agrárpolitikát, és az én üzenetem az lenne, hogy jelenleg nem hiszem, hogy lenne közös agrárpolitikánk. Látok néhány szakpolitikai vagy pénzügyi eszközt, ami a kapon kívül van, ami még a tagállamok kezében van. És emiatt én nehezen tudnám elfogadni a capping jelenlegi változatát. Biztos, hogy tudnánk kompromisszumot kötni, de már a javaslatnak is jobbnak kellett volna lennie, mert ez így nem veszi figyelembe a tagállamok sajátosságait, és a pénzügyi eszközök kapcsán, amelyeket az Európai Unióban mindenhol használnak, ezt nem így kellett volna megszervezni. Ami a valódi gazdát illeti, én értem, hogy miért van ennek tétje, de nem hiszem, hogy ez egy jó megoldás lenne. Még egyszer kiemelném azt, hogy ez adminisztratív terhet ró az érintettekre, és 27 különböző rendszerhez fog vezetni. Tehát találjunk jobb megoldást erre a problémára. A kollégák az öntözésről beszéltek, itt sokkal nagyobb kérdésről van szó. A földek kiszáradóban vannak, és ez az egész társadalomra, nemzeti költségvetésekre is kihat, nem csak a gazdákra. Ezért ezt nagyon előkelő helyre kell helyezni a napi rendünkben, de erre jobb megoldást kell találni, mint amit eddig sikerült. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most forduljunk a szakértőköz is, adjunk nekik lehetőséget arra, hogy válaszoljanak kérdéseikre szeretnénk közös agrárpolitikát, de hát annak rugalmasnak kell lennie, hiszen az európai mezőgazdaság is nagyon különböző. Vannak kisméretű, nagyméretű, akár közepes mezőgazdasági termelőüzemek. Minden, amit teszünk, a különböző eszközök a közös agrárpolitikán belül, ezek ugye tükrözik az európai struktúrákat. Fontos, hogy meg őrizzük egyben a mezőgazdaság versenyképességét is. Sokat beszéltünk a pénzügyi szempontokról, a közvetlen kifizetésekről. Nem tudom, ez ezzel kapcsolatos javaslatokra nyitottak-e a gazdálkodók. Aztán egy másik kérdés, hogy hogyan tudjuk a piaci stabilizációt biztosítani hogyha ugyanis instabil külső feltételek vannak, különböző embargó intézkedések vannak hatályban, nem megfelelően kiegyenlített a helyzet az Európai Unión belül a különböző tagállamok között, akkor milyenek legyenek a piaci eh, eszközök? Tehát ezek a kérdések fontosak a mezőgazdások számára. Kérem, hogy 5 perces időkeretben válaszoljanak a felmerült kérdésekre. Az én első megjegyzésem az lenne, hogy az európai agrárpolitika sokkal jobb, mint a hírneve. Erről meg vagyok győződve, hiszen a nemzetállamok az európai források nélkül eh, nem jutottak volna el idáig. Másodszorban ugye az volt a kérdés, hogy a parlament hogyan fog tudni részt venni ebben a reformban. Normális dolog, hogyha egy másik játékos, egy második felelősségi szint is belekerül a játékba, nem csak a bizottság, hanem egy következő szint is. Ez elvezethet oda, hogy a bizottság valamit épít, és aztán a parlamentnek kell ezt megjavítania. A parlament lesz a javító műhely, ami az autógyárnak a hibáit kijavítja. Úgyhogy nem szabad, hogy önök kizárva legyenek. Ez az első kérdés. A másik kérdés pedig az aktív mezőgazdászoknak a kérdése. Nyilvánvalóan az aktív mezőgazdasági termelő valamit termel, valamilyen teljesítményt nyújt, aki pusztán csak egy területnek, egy termőföldnek a tulajdonosa, az nem feltétlen gazdálkodik is rajta. Úgyhogy figyelnünk kell. Gyakran láttam azt, német konferenciák esetében, hogy kezdetben mindenki egy hatalmas vallomást tesz, hogy mindenhol csökkenteni kell a bürokráciát. Ez tartott 5 percig, aztán 5 órán keresztül gyakorlatilag arról beszéltek, hogy mire kellene újabb és újabb és jobb és jobb szabályokat bevezetni. Én nem ajánlom önöknek ezt, ugyanis ez egyrészt nem célra vezető. Az, aki a mezőgazdasági termékeket megtermeli, aki a mezőgazdasági tevékenységet ténylegesen folytatja, az kell, hogy a középpontban álljon. Vannak extrém esetek, nyilván ezeket is láthatjuk, de fontos hogy az igazi termelőkre szabjuk a politikánkat. Egy következő megjegyzésem, hogy néz ki a gyakorlatban? Ugye nagyon sokat beszélünk előírásokról, nem tudom, hogy annyira ismerte ebben a körben, hogy ma mások szabják meg a szabályokat. A gazdaság szabja meg a szabályokat. Más hatóságok azok, például az én bátyámnak van két tehene, hogy hogyha azok elhullanak, akkor más fog majd a tetemeknek az ártalmatlanításával foglalkozni, és akkor jön egy hivatalnok, vagy a bátyámnak nincs félnivalója, hogyha nem tett semmi rosszat, nyilvánvalóan neki nem áll érdekében, hogy elhulljanak az állatai, és aztán a tetemekkel foglalkozni kell, de arra akarok kiukadni, hogy mennyire erősen tudjuk még a magas színvonalat, a magas standardeket az első pilléren keresztül fenntartani. Az én fogalmaim szerint az lenne a fontos, hogy megnézzük, hogy milyen előírások vannak meg. Ugyanis a túlzott előírások folytán jobbról és balról is megelőznek lassan minket más mezőgazdasági területeket. Úgyhogy ezt is vegyék figyelembe a gyakorlatnak a szempontjait. Ami az intézkedéseket illeti, arra is figyelni kell, hogy mennyire kevés ráfordítással tudok minél nagyobb eredményt elérni. Nyilvánvalóan nem minden intézkedés éri el ugyanazt a hatást minden országban, Fontos azonban, hogy vannak olyan intézkedések, amik az egyik helyen nagyon nagy ö, eredményhez vezetnek. Például a környezeti intézkedések nálunk csökkentették a széndiokszid kibocsátást nagyon nagy mértékben, és nagyobb lett a mm, legelőterületeknek a mérete is ezen intézkedések által, nem tudom, hogy önöknek ezzel kapcsolatban milyenek a számaik. Hogyha zöld területeket szeretnének, legelő területeket akarnak az emberek, akkor a, mondjuk a búza termesztés helyett vagy a kukorica termesztés helyett meghagyhatjuk nekik a lehetőséget arra, hogy ott legelőtt alakítsanak ki. Ami az első és második pillér kérdését érinti, nem tudom, hogy itt mit lehet tenni, de mindenképpen hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy ne csak harmonizáljunk, eh, hanem a jó, jó kezdeményezéseket támogassuk, a rosszakat pedig megnyírbáljuk, és ezzel el is értem a hozzászólásom végére. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre. A környezetvédelmi kérdések témája valóban nagyon fontos. A képviselők eh, körében egyet eh, értés uralkodik azt illetően, hogy itt egy újraosztásról van szó, tehát korlátozott a költségvetési boríték, amit oszthatunk. A bizottság úgy képzel el az egyszerűsítést, hogy egyre kevesebb szabály lenne, és stratégiai tervet alkotnánk, és ennek az eredményeit kellene teljesíteni. Egy közös politikában nem az a jó megközelítés, hogyha alulról építkezünk felfelé, és egy stratégiai tervet határozzunk meg. Van egy költségvetési kapacitásunk, de Európában ez jelenleg nem képes arra, hogy újra indítsa a mezőgazdaság fejlődését, ezért nagyon fontos lenne ezt biztosítani. Tehát egy igazi politikára van eh, szükség. Perez Garcia és más képviselők eh, véleménye, tehát eh, nagyon is helyén való, ezzel egyetértek. És megint ezt asszony is jól mondta, hogy európai szinten ha egyszerűsítjük a rendszert, akkor azzal nagyon bonyolítani fogjuk, mert 27 különböző stratégiai terv alakul majd ki, ami azt jelenti, hogy sokkal bonyolultabbak lesznek az eljárások, és nem sikerül majd ezeket összehangolni. Tehát a közös agrárpolitika egy káros folyamattá is válhat. Ami a gazda és a valódi gazda definícióját illeti, az a földjének a tulajdonosa vagy bérlője, és részt vesz az ágazat tevékenységében, még akkor is, hogyha csak részmunkaidőben dolgozik, akkor is aktívan tevékenykedik. Egyik más ágazatban sem tesszük fel azt a kérdést, hogy teljes munkaidőben fele vagy harmad munkaidőben dolgoznak az emberek. Tehát itt is arról van szó, hogy nehezen tudunk olyan kritériumokat találni, amelyek mentén csökkenteni lehetne a boríték méretét. És hogyan szeretnének konvergenciát elérni egy ilyen korlátozott költségvetéssel? Hm, ez sokkal inkább felfelé hat, mint lefelé. Értem, hogy itt egy politikai kérdésről van szó, de erre is gondolni kell. A fiatal gazdáknak szükségük van arra, hogy lássanak egy stratégiát. A kap minimum jövedelmeket biztosít. Ma láthatjuk, hogy az egyes tagállamokban a gazdák átlag jövedelme csökkent, és ez kötődik az árak ingadozásához. Ezért javasoljuk a kontraciklikus támogatásokat, ezek nem azt jelentik, hogy a költségvetésben forrásokat tegyünk félre, és utána azokat elköltsük a szűkösebb években. A gazdasági tevékenységről alkotott feltételezések szerint határozzuk meg ezeket a támogatásokat. Itt arról lenne szó, hogy többet költünk akkor, amikor szűkös évek jönnek egy több éves borítékra lenne szükség, és ezen belül a szükségletek szerint változhatnának a pontos összegek. A pénzügyi rendelet erre nem tér ki. A költségvetési főigazgató megerősítette nekünk, hogy ez így van. A költségvetést a mezőgazdaságra kellene szabni és ezek sajnos nem olyan stabil szükségletek, mint ahogy azt a jelenlegi költségvetés tartalmazza. Ami a kizöldítést illeti, ez is a mezőgazdaság céljai közé tartozik, de szerintem itt szükség van arra, hogy ökológiai kötelező intézkedések legyenek. Az európaiaknak biztosítani kell azt, hogy a feltételrendszerek ösztönözzék őket a környezetvédelmi intézkedésekre. Egy átlátható politika van szükség, politikára van szükség, amelynek környezetvédelmi célja is lennének, és ennek nincsenek eredménymutatói. Köszönöm szépen. Pan Borst. Köszönöm szépen, Borst úr következik. Der aktive Betriebs az aktív üzemtulajdonosok, mezőgazdasági üzemtulajdonosoknak a tesztje már belet vezetve. Ez egy nagyon bonyolult intézkedés sorozat volt Németországban, intenzív tapasztalatunk volt 320 ezer kérvényező volt, aki ezt a státuszt el akarta kapni. Föltettük a kérdést, hogy ki az, aki aktív, és ki az, aki nem aktív mezőgazdasági termelő. Most ugye negatív és pozitív lista volt, tehát negatív feltételek, nemleges feltételek és igenleges feltételeknek a listája. Most inkább a nemleges feltételek alapján próbáljuk ezeket definiálni. Úgyhogy nézzük meg, hogy annak adjuk a pénzt, aki a tényleges termelést folytatja. Eddig az aktív eh, mezőgazdás státusznak a megvalósítása során nehéz volt az elkülönítés, és a mezőgazdasági adminisztráció számára nagyon bonyolult volt a feladat, emellett eh, a tagállami vitába sokkal intenzívebben be kellene vonni azt a szempontot, hogy mi a helyzet a befektetői tevékenységgel, a mezőgazdasági föld tulajdon átruházásával, ugyanis az európai agrárpolitikán keresztül nem feltétlenül lehet begyógyítani azokat a sebeket, eh, amelyeket bizonyos helyi nemzeti eh, szabályozási hiányosságok okoztak. Úgyhogy eh, ezt meg kell nézni, ami a kondicionalitást illeti, ez tény, befejezett tény. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni, hogy tehát látnunk kell, hogy ez megfelel a, a, a valóságnak, jó a szabályozás, vannak ugyan például az állatok bejelentésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos szabálysértések. Kérdés az, hogy az ilyen dolgokat adott esetben pénzmegvonással kell -e büntetni. Tehát itt kell kicsikét megnézni, hogy mik a kondicionáltáson belül azok a feltételek, amelyek ténylegesen célra vezetők, e, és nem tudom, hogy nem lehetne összekötni ezt az ökológiai teljesítményével is, és hogyan tudjuk természetesen megfelelő szinten tartani az adminisztráció mértékét. E, ami a pilléreket illeti, európai szinten mindig e, két pillérről beszélünk, itt a pénzeknek az odaítélése vagy elosztása a két pilléren belül, az is mindenki számára ismert, ez ugye vita tárgyát képezi. Erős szavazattal támogatjuk azt, hogy egy jó, a források növelése útján a mezőgazdaság számára egy sokkal jobb költségvetésünk legyen, ami, ami a szatelitekben rejlő lehetőségeket a mezőgazdaságban illeti. Itt azért nézzük meg a konkrét helyzetet ami a területek nagyságát, mondjuk egy fél eh, hektáros területet illeti, ott olyan kicsi a felbontás, hogy eh, ezek az ilyen kis területméretek nem teszik lehetővé a szatellit felvételek felhasználását, helyszíni ellenőrzése van szükség. Meg kell nézni, hogy a eh, telek struktúra, vagy a mezőgazdasági területek struktúrája, milyen az egyes tagállamokban lehetséges-e az egyszerűsítés, a felbontás, a szatelliták fel, felvétel által a felbontás hol használható föl és hol nem. Itt a tagállamoknak kell dönteniük, aztán meg kell nézni, hogy a, a területek fölötti átrepülések számát, ellenőrzési cél átrepülések számát hogyan lehet korlátozni, ami a fiatal mezőgazdászokat illeti. Uh, az egzisztencia alapításnál szükség van segítségre és ösztönzésre a számukra, azok számára, akik külsőként, tehát nem a családból érkező gazdálkodóként újonnan szállnak bele a gazdálkodásba, ahol pedig generációváltásra kerül sor a családon belül, ott inkább ugye a családon belüli adottságok határozzák meg a dolgokat, de a közvetlen kifizetéseken keresztül mindenképpen ösztönzőleg kell hatni a közös agrárpolitika mellett ugyanakkor a kereskedelmi egyezményekre is pillantást kell vetnünk, azoknak is hatása van a mezőgazdaságra. Köszönöm szépen. Oui, merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megadta szót az elnök úr. Nyilván eh, sok kérdés érkezett, de egy-két dologgal hadd egészítsem ezt ki. Természetesen ez már elhangzott a költségvetés szempontjából is, hogy igaz, hogyha mindenképpen meg kell változtatni a mezőgazdasági politikát, mert ha így hagyjuk, az sem a megoldás. De most itt ráadásul nagyon nagy költségvetés csökkentésre kerül sor. A kérdés az új forrásokkal kapcsolatban is felmerül. Tudom, hogy az Európai Parlamentben is fontos téma ez, és a tagállamokra is nagy felelősséget helyez ez. Nem elfogadható az, hogy egyik pillanatról a másikra egyesek nem tudják elfogadni azt, hogy többet fizessenek be a közesbe. De Castro úr az előbb beszélt a nacionalizáció és a centralizáció kérdéséről és veszélyéről. Lehet, hogy a parlamenti képviselőknél nem annyira nagy az aggodalom ezzel kapcsolatban, de pedig helyesen említette ezt meg de Castro képviselő. Ez egy probléma lehet. A, a, források, illetve az alapok igazgatásának nemzeti szintre helyezése valódi katasztrófát jelenthetne. És emellett a területek közötti, illetve régiók közötti verseny is megerősödne negatív értelemben. És azt hiszem, hogy itt a köz, mezőgazdaság közös jellege kerülne veszélybe. A vidéken is nagyon fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, ez strukturáló szerepe van, de ezt körülvevő adottságokat is figyelembe kell venni. A harmadik dolog, Valóban a paradigmaváltás kérdése felvetődik, ezt a, többen is említették. Ezt elhangzik a mi jelentésünkben is a kisebb és közepes üzemeket jobban kell támogatni. Az öntözés fejlesztés szempontja is nagyon fontosak a Pireneusokban például. Három hónapon keresztül nem volt fagy, ez teljesen lehetetlen, ez teljesen új kérdés. Tehát az öntözés kérdése is megint ebből a szempontból is fölmerül. Ami a fogyasztókat illeti, én azt szeretném, hogyha jelentésben mezőgazdasági és élelmiszerpolitikáról beszélnénk. Nagyon fontos ezt a két dolgot összekapcsolni egymással. Emellett a fogyasztóknak a új szerepe is nagyon fontos, illetve a gazdák és a fogyasztók kapcsolata. Illetve végül Hadd említsek még egy dolgot, az igaz, hogy egy jelentésben az hangzik el, hogy Európának az export-import területén folytat, betöltött vezető szerepét ki kell használnia, és végül pedig, ami a klíma és a környezetvédelem és a biodiverzitás kérdését illeti, igen, a mezőgazdaságnak is szerepe van ezen a területen. Természetesen itt vannak bizonyos kötelezettségek, és valóban az, arról van szó, és az forog kockán, hogy megértsük ennek fontosságát. Én azt hiszem, hogy most a környezetvédelemben 40%-ból indulunk ki, Ebben is meg kell egyezni a mezőgazdaságnak a klímacélok elérésében való szerepéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a e, közös mezőgazdasági politikára vonatkozó vélemény előadójaként vagyok itt. Az egyik dolog, amit sokan is említettek, az az, hogy, hogy a közös politikát meg kell tartani. Az Európai Bizottságnak közös definíciókat kellene e, benyújtani az aktív gazda, elsődleges gazda és e, stb témákban. Aztán önmagában a föltulajdonság, föltulajdonlás ne legyen elegendő ahhoz, hogy valaki támogatást kapjon. Egyetértek Desszurral akkor, amikor arról beszél, hogy mi a helyzet a részmunkaidőben gazdálkodó gazdákkal, ők is hatalmas hozzájárulást jelentenek, és azt reméljük, azt gondoljuk, hogy hogy a természeti korlátok vagy nehézségek figyelembevétele ne opcionális legyen, hanem kötelező. El, meg kell előzni a teljes vidékek elnéptelenedését, hiszen ez egyéb járulékos negatív következményekkel is jár, mint például a biodiverzitás csökkenése. Aztán azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lehetőségek merülnek fel a gazdák számára arra, hogy a biodiverzitás védelmében, a tájvédelemben fontos szerepet játszanak, szénkibocsátás csökkentéséhez hozzájáruljanak. Egyesek nyilván meg vannak győződve róla, hogy a legtöbb gazdának alacsonyabb a szénlábnyoma, mint közülünk sokaknak például. Eh, hogyha semmi értelme az európai termelést ellehetetleníteni, mert hogyha mindent máshonnan hozunk be, annak még sokkal nagyobb környezetvédelmi negatív hatása lenne. Megkérdez hogy is föltett egy kérdést, és erre szeretnék válaszolni. Mi a valódi gazda fogalmát nagyon fontosnak tartjuk. Szerintünk az aktív gazdáknak, a valódi gazdáknak kell a kedvezményezetteknek lenni. Ami az egyszerűsítést illeti, teljesen egyetértek, a szatellit technológia jobb alkalmazása például ehhez hozzájárul. Semmi értelme nincs kimenni a földekre és megszámolni a marhákat, vagy az állományt általában sokkal inkább a támogató technikára kell eh, hagyatkozni. Mi javasoljuk az Európai Bizottság javaslatát, az külső és belső eh, kiegyenlítést illetően tudjuk, hogy sok országnak vannak eh, ezzel kapcsolatban problémái, Dánia, Spanyolország, más országok. Meg felmerült az is, hogy a balti országokban nagyon alacsony a kifizetés, és legalább és a minimális kifizetést is emelni kellene. Tehát bizonyos szintű kiegyenlítést támogat a bizottság is. Fleneger úr egyetértek azzal, hogy nagyon sok feladatunk van még, hogy a sebezhető és negatív és hátrányos helyzetű régiókat támogassuk. Nincs szükség a, azt mondják, nincs szükség a felső határa, a külső kiegyenlítésre, hát akkor nincsen, nincsen mezőgazdaságpolitika. Köszönöm szépen. Tíz percet tudok adni a bizottságnak, tessék. Igen, együtt, együtt mindenkinek. Thank you very much. I will try. Köszönöm szépen. Próbálok a legfontosabb kérdésekre reagálni, és főleg arra, amit a bizottsághoz intéztek. Először is az a kérdés, hogy a bizottság javaslata megtartaná-e a közös politikát, és hogy van-e annak kockázata, hogy újra nemzetivé válna ez a politika. Erre válaszolnék, és el is mondanék még néhány kiegészítést. Elmondom, hogy miért gondoljuk azt, hogy a bizottság továbbra is egy közös politikát vinne, míg több rugalmasságot és nagyobb szubszidiaritást adna a tagállamoknak. A javaslatunkban a következő elemek szerepelnek közös elemként, amelyeknek az összes tagállamnak meg kell felelnie. Először is egy sor közös definíciót teszünk kötelezővé, illetve egy közös definíció keretet, amit a tagállamok átalakíthatnak a saját helyzetüknek megfelelően, a valódi gazdát is ideértve, amire később majd ki fogok térni a részmunkaidős gazdaságokkal együtt. Olyan konkrét célokat határoztunk meg, amelyeket minden tagállamnak meg kell vizsgálnia, és meg kell határoznia, hogy milyen beavatkozási logika mellett foglalkozna ezekkel. Egy közös mutató rendszert hozunk létre, egy kimenetel, eredmény és hatás mutatószámokat, számokat, és minden tagállamnak meg kell határoznia ezek mentén a céljait és adatokat is meg kell határozni, hogy mi alapján készülnek majd el ezek a mutatószámok, és ezeket a bizottságnak is jóvá kell hagynia. Ez tehát garantálja, hogy a politika teljesíteni fog. Egy közös feltétel keretünk is van, ami számos iránymutatást ad a mezőgazdasági feltételekkel kapcsolatban, de ezek minden tagállam esetében közösek lesznek. És ugyanolyan típusú beavatkozások lesznek a közös közvetlen beavatkozás, a vidékfejlesztés, illetve az ágazati támogatások keretében. Tehát ezt a típusú cselekvést kell a tagállamoknak alkalmazni, a mást nem használhatnak, és mindennek meg kell felelni a WTO szabályoknak, hogy ne torzítsuk a versenyt. Megőrizzük a közös piacot, és biztosítjuk az egyenlő feltételeket mindenki számára. Tehát, ha ezeket figyelembe vesszük, ha ettől nem lesz közös egy politika, akkor várom a javaslatokat, hogy mivel lehetne még közösebbé tenni. Ami pedig a valódi gazdát illeti, és itt nagyra értékelem Megines asszony és Dorfman úr hozzászólását, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mitől lesz valódi egy gazda, mi ennek a feltétele az egyes tagállamokban. Megpróbáltunk egy közös definíciót meghatározni erre az időszakra, hogy mitől lesz valaki aktív gazda, és egy negatív listát is meghatároztunk, és a tagállamok a azt jelezték, hogy hogy ez így, hogy ez így nem fog működni, és az omnibus rendeletben egyes kritériumokat opcionálisra tettünk, mert egyes tagállamokban ez nem tudott működni. Tehát az a fontos, hogy ne adjunk támogatást azoknak, akiknek erre nincsen szükségük. Nem akarjuk támogatni a nagyvállalkozásokat, mert a méretgazdaságosság miatt nekik nincs szükségük jövedem támogatásra, ezen kívül nem akarjuk támogatni a repülőtereket, golfpályákat, vagy, vagy a kanapé gazdákat. Tehát itt mindent a konkrét kontextusban kell értelmezni. Nem látok olyan kockázatot, hogy ha egy tagállam határozná meg a valódi gazda eh, definícióját, akkor az a részmunkaidős gazdákat eh, hátrányosabb helyzetbe hozná. Azt gondolom, hogy a tagállamoknak elég szabadságuk van arra, hogy eh, úgy igazítsák a valódi gazda definícióját, hogy az a részmunkaidőben dolgozókat is magába foglalja. Ami a kevesebb papírmunkát illeti, természetesen ez megoldást jelentene, és a modern technológia, például a műhold alkalmazása is megoldás lenne. És az, hogy 27 különböző kapterv lenne, már néhány hete megemlítettem itt a házban, hogy most 118 vidékfejlesztési programunk van, 26 típusú közvetlen kifizetés értesítés és 65 ágazati stratégia van a tagállamokban, és össze lehet hasonlítani azt, hogy 27 nemzeti terv, vagy majdnem 200 különböző terv ugyanabban az agrárpolitikában. Tehát most össze lehet hasonlítani, hogy ettől egyszerűbb vagy bonyolultabb lesz a rendszer. Most a kollégámnak adom meg a szót. Azt gondolom, hogy ez egy jó bevezetés volt. Az egyszerűsítéshez azt tudnám hozzátenni, hogy például a Bor program esetében a tagállamok a tájékoztatást adnak arról, hogy az élelmiszerek esetében mit tesznek. Tehát a bizottság nem tudná kezelni ezt a 27 tervet, és azt hiszem, hogy abban sincs kockázat, hogy egyes tagállamok annyira elkésnek ezzel, hogy nem tudnának már közvetlen kifizetéseket teljesíteni. A haladás ütemétől függően a tárgyalásokban olyan kiegészítő szabályokat hozunk, ami biztosítja, hogy mindenki zöggenőmentesen tudja alkalmazni a rendelkezéseket. Danton úr azt kérdezte, hogy hogyan lehetne félretenni pénzt azokra az évekre, amikor a válság majd beüt, hogy akkor azt kezelni lehessen. A saját tapasztalatom alapján azt tudom elmondani, hogy ez olyasmi, amit a tagállamok nagyon kritikusan szemlélnek majd, mert ez azt jelenteni, hogy a közpénz ami általában visszajut a költségvetési év végén a költségvetésbe, az a mezőgazdasági költségvetésben maradna, és nem lehetne tudni, hogy mikor használhatják ezt fel. Az éves rendszerrel is problémánk lenne. Nem gondolom, hogy ez egy ígéretes megoldás. Ehelyett mi azt népszerűsítjük és azt ajánljuk a tagállamoknak, hogy úgy tegyék félre ezt a pénzt, hogy egy rendszert alkotnak, ami lehetővé teszi a gazdáknak, hogy védjék magukat. Ez akár kölcsönösségi alapon működhet, akár biztosítók révén. Ezeket tehát fel lehet térképezni. A gazdasági indoklásra nem reagálnék, csak azt tudom elmondani, hogy ami az európai költségvetést illeti, ahogy az fölépül, ez egy több éves költségvetés, és egyértelműen számos részre oszlik. Van benne például kutatási rész, vagy strukturális alapok, és ezeket is előre megtervezik. Nagyon nehéz lenne olyan nagy fluktuációkat kezelni, több milliárd eurós változások is lehetnek akár évente. És megkérném önt is, hogy gondolkodjon azon a kérdésen, hogy elfogadna-e egy olyan mezőgazdasági költségvetést, ami hirtelen több milliárd euróval alacsonyabb lenne, mint az előző évben, abban reménykedve, hogy a válság esetén le lehet hívni eh, a többletösszegeket. Flanagan úr azt kérdezte, hogy hol voltunk mi mostanáig, és hogy eh, miért eh, készítettük el ugye a capping javaslatot, ahogy azt tettük. Én csak arra tudok visszautalni, hogy már négy-ötször megpróbáltuk ezt javasolni, és mi történt ezekkel a javaslatokkal? Hirtelen halált haltak valahol a jogalkotási folyamat során. Tehát itt próbáltunk egy olyan javaslatot készíteni, ami a jogalkotók számára esetleg megfelelhet. Majd meglátjuk, hogy ez tényleg sikerül-e, vagy ugyanaz lesz majd a sorsa, mint a korábbi javaslatainknak. Weitz úr beszélt a három százalékos piaci ágazat összegekről. Ez teljesen új, és ez a közvetlen kifizetési költségvetésből menne, tehát a tagállamoknak ezt ki kellene venniük a közvetlen kifizetési költségvetésből, és ezt meg kell magyarázni azoknak a gazdáknak, akiket ez nem érint, és így lehet ezt felhasználni. Tehát ez abban az adott ágazatban többletpénzként jelenne meg. Ez tehát a kezdet egy olyan rendszernek, ami korábban nem létezett, tehát azok a az ágazatok, mint például a tej vagy a marhahús, tehát meg kell vizsgálni, hogy ez a 3% nem túl magas értéke, mert néhány év beletelik, mire a struktúrák kiépülnek, mert ezt természetesen termelői szervezeteknek, szövetkezeteknek kell alátámasztaniuk. Azt látjuk az egyes zöldségpiacokon, hogy ez nagyon jól működik, de évekbe tellett, mire megkezdte a működését. Mások is említették, hogy a versenytorzítás előfordulhat a teljesítési modellel kapcsolatban. A kollégám is mondta, hogy nézzék csak meg a jelenlegi szakpolitikát, és nézzék meg, hogy hogyan történnek most a dolgok az egyes tagállamokban. Most is azt látjuk, hogy nagyon nagy különbségek vannak, és mondhatnék néhány olyan példát, amire önök azt mondanák, hogy ezek a politikák teljesen eltérnek egymástól. Tehát amit mi javasolunk, az nem az, hogy növeljük ezeket a különbségeket, hanem hogy ezeket olyan rendszerbe csoportosítsuk, ahol a tagállamoknak meg kell indokolniuk, hogy miért teszik azt, amit tesznek. És végső soron ez kevésbé lesz sokszínű, homogénebbek lesznek a szabályok, és valószínűleg végső soron sikerül karcsúsítani a közös agrárpolitikát, mert mindez egy megalapozott koncepción alapul majd, és a tagállamok is így hoznak döntéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most a tisztelt jelentéstevőknek kellene szót adnunk, hogyha kívánnak reagálni az elhangzottakra. És elmondhatják a véleményüket. Ezzel talán kihasználhatnánk ezt arra is, hogy lezárjuk ezt a szülésnek ezt a részét. Köszönöm szépen, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ami a stratégiai terveket illeti, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy tehát finanszírozásra van szükség, ez a fő cél a gazdák számára is. Az Európai Bizottság által benyújtott anyag, ez egy első tervezet, ez többször is elhangzott, ezen még kiegészítő munkát kell végezni, és alaposan hát tisztázni kell a részleteket. Újra és újra felvetődik a fiatal gazdák kérdése, aztán a nemz, a források nemzeti kézbeadása, vagy források kiosztásának nemzeti kézbeadása is felmerült, illetve azt hiszem, hogy a legtöbb hozzászólás nagyjából hasonló irányba mutatott, és egy több-kevésbé egy egységes véleményről számolhatunk be. Köszönöm szépen. Most ez olyan témák, mint a határon átnyúló kérdések a mezőgazdaságban, amiben a tagállamoknak, a tagországoknak tapasztalataik vannak, ezek nyilván nagyon fontosak. Most Andriónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a vita nagyon érdekes volt, és ebből felmerült, kikristályosodott, hogy melyek azok a témák, amelyek foglalkoztatni fognak bennünket az elkövetkező időszakban. a javaslatok megszülettek, és ennek a gyakorlati oldalait kell kidolgozni. A, az Európai Bizottság által javasolt keretből kell kiindulnunk, és nagyon fontos számunkra, számunkra az elsődleges szempont a gazdák jövedelmének biztosítása, és olyan javaslatokat kell tenni, amelyek ebbe az irányba mennek, és lehetővé kell tenni azt, hogy reálisan használható intézkedések szülessenek. Köszönöm szépen a szakértőknek a e, részvételt. A vidékfejlesztés kérdését is nagyon komoly figyelemmel kell kísérni. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság a költségvetési kérdésben eljátszotta a bizalmat, ez így hogy 27-28 százalékkal akarják csökkenteni a költségvetést ma, ez milyen helyzetbe hozza a vidéket, a vidékfejlesztést? Ez nem fogja lehetővé tenni azt, hogy új gazdák kezdjék meg a tevékenységüket, és meg kell nézni, hogy nem kell -e úgy átdolgozni ezt, hogy a mezőgazdaság valóban aktív és vezető szerepet játszon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Természetesen, bocsánat, Müller asszony ön is szót kap. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy ez a mai vita során néhány dolog kikristályosodott. Egyrészt a nagyon fontos a katák számára a megbízhatóság és a tervezhetőség, a KKV-ket akarjuk támogatni, és meg vagyok győződve arról, hogy a gazdák nagyon komolyan veszik a szerepüket, fenntarthatóan és a forrásokkal felelősen bánva kívánnak gazdálkodni. Mindegy, hogy kis vagy nagy gazdaságról van szó. Szóval, hogyha végig gondolom, hogy hogyan alakult a mezőgazdaság az elmúlt 30-40 év alatt, ez azt mutatja, hogy egyre nagyobb szerepet játszik a környezetvédelem. Ami a felső határt illeti, ez önkéntes kell, hogy legyen, aztán a zöld terület, illetve legelő definícióban fontos, hogy megegyezésre jussunk, és a stratégiai tervek kapcsán is konszenzusra kell jönni. Néhány javaslatot felvetünk, ami engem még egy kicsit zavar, ez az anticiklikus kifizetések kérdés, hát ez nagyon izgalmas, de én minden esetre jobban szeretném, hogyha az, a gazdaként, ha az én számlámon lenne a pénz, és én dönthetném el, hogy hogyan takarékoskodom ezzel a pénzzel. A gazdák vállalkozók is, mindegy, hogy mekkora az a gazdaság. Én, nekem minden esetre eh, nagy segítség lenne, ha én tervezhetném meg a pénz eh, kiad, eh, kiadásának idejét. Szerintem jó úton haladunk, bár nagyon sok kérdést kell még tisztázni. Azt gondolom, hogy nekünk a parlamentnek, megválasztott képviselőknek az a feladatunk, hogy előre tekintsünk, közösen igyekezzünk a mezőgazdaság érdekében elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a szakértőknek, a vendégeknek az EGSB és a Régiók Bizottsága képviselőinek, a jelentéstevőknek és mindenkinek, aki részt vett a vitában. Természetesen a kohéziós politika újra és újra felmerült a vita során. Aztán a külső feltételrendszer, a kereskedelem, és az hogy a vidéket nem csak a mezőgazdaság szempontjából kell tekintenünk, a mezőgazdaságnak természetesen van szerepe a vidéki területen. Az Európai Bizottság álláspontja, illetve a költségvetési vita is nagyon fontos szerepet játszik, és persze a jövedelem szint, hogyha a jövedelem 60%-a bizonyos feltételekhez kötött, illetve új ö, adminisztrációs eljárások, automatizálás, szociális kérdések, képzés, oktatás, nevelés, nyilván ez mind kihatással van a jövedelem szintre, hogy pozitívan alakuljon a vidék helyzete. Minden esetre jó lenne, hogyha a régiók nem csak az illetékességüket gyakorolnák, hanem hogyha éppen a régiókban egy kiegyensúlyozott fejlődés jönne létre, a város és a vidék között kiegyensúlyozott fejlődés. Mindannyian meg vagyunk győződve róla, hogy a költségvetés illetve a közös mezőgazdasági politika természetesen szorosan összekapcsolódik. Köszönöm a jelentéstevőknek. Azt gondolom, hogy itt most lezárjuk ezt a meghallgatást, egy perc szünetet adok, és a szünet után De Castro úr vezeti majd az ülést. Nekem egy másik ülésre kell mennem. Köszönöm mindenkinek. Kérem De Castro urat, hogy vegye át az elnöklést. Uh, yes. Who will take the floor for? Now. Huh? Now I take the floor. Ah, okay. Okay. No, I just playing.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 Riprendiamo i lavori. Kedves kollégák, eh, folytatjuk a munkát, még két napi rendi pont maradt hátra. A napi rendünk 16-os pontja, az Európai Unió jövőjéről folyó vita. Iván Jakovics készített véleményt erről, meg is kapja azonnal a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, horvát nyelven fogok szólni. A vita a kap a kap jövőjéről és reformára szóló vitában már felcsendült az a kérdés, hogy mi lesz Európa jövőjével. Az illetékes szakbizottság, a Alkotmányügyi Bizottság Európa jövője szempontjából nem csak az fontos kérdés, hogy mi lesz az élelmezéssel, hanem az is, hogy mi lesz a közös agrárpolitikával. Ugyanis a közös agrárpolitika az egyike Európa fő jelképeinek. Szeretném hangsúlyozni, hogy Európa kulturális és gasztronómiai öröksége is fontos szerepet játszik, és fontos természetesen a területi és kulturális kohézió is. Úgyhogy nagyon sok kérdésben a közös agrárpolitika dönt. És szó szerint dönt például arról is, hogy mit fogunk a jövőben enni. Úgy gondolom, ezt ki kell emelnünk, és ez áll ebben a véleményben is. Leszögezzük, hogy szeretnénk a szinergiákat elősegíteni, a védett jelöléssel, vagy földrajzi árujelzővel ellátott termékek esetében pedig növelnünk kell a versenyképességet. Ehhez ragaszkodnunk kell, mert hogy ez a jövő. ki kell használni az ökológiai gazdálkodás és a geográfiai földrajzi árujelzőkkel ellátott termékek közötti szinergiát. Ma a Luxemburg téren zöldségpiac volt, van, ahol kitűnő minőségű terményeket árulnak. Úgyhogy láthatjuk, hogy a fogyasztók most is, és hát nyilván a jövőben is szeretnének ilyen terményeket vásárolni. Szóltunk arról, a közös agrárpolitikának a reformjára van szükség, ezt mindannyian tudjuk, de a városi lakók és a vidéki térség lakói közötti szakadékot csökkenteni kell. A kohéziós politika ebben segít a kohézió, strukturális alapok és a közös agrárpolitika eh, eszközei révén a lehető legjobban össze kell zárnunk ezt a szakadékot. És szeretnék még egy bejelentéssel élni. Szeretném hallani a véleményüket a javaslatok a kapcsolatos módosító indítványokról, egy módosító indítványról. Szándékosan nem írtam le, mert nem akarok nem akarok itt félreértést okozni. Ugye 2030-ra meg akarjuk szüntetni az éhínséget a világban, ez talán nem kapcsolódik szorosan ide, de szeretném a kollégáknak, az árnyék előadóknak a véleményét hallani azzal kapcsolatban, hogy adott esetben jónak tartanák-e, hogyha egy módosító indítvány útján belvesző kiegészítésként a jelentésből 2030-ra éhínség, éhezés nélküli világot szeretnénk, és ezáltal fejeznénk ki, hogy Európa ehhez is jelentős mértékben hozzájárulhat. És ezt segít megvalósítani a megjegyzéseik és kérdéseik, illetve az árnyék előadók számára természetesen rendelkezésre állok. Köszönöm szépen, Nino, a téma természetesen fontos. A két napos, hosszú szakbizottsági ülés után túl sok ilyen lévő már nincsen, de azért mégiscsak vannak itt elől néhányan, mégiscsak itt vannak Jócskán, Nikola Caputo, Flanagan úr és Dorfman úr fognak ebben a sorrendben szót kapni. Grazie a il collega Jakocic per il suo progetto di parere che condivido eh, pienamente. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a véleményt előterjesztő kollégának, akinek a véleményével teljesen egyetértek. A közös agrárpolitika legintegráltabb politikája az Európai Uniónak és továbbra is hozzá kell, hogy járuljon európai jövőjéhez. Amit viszont agodalom, ami viszont aggodalmat keltő, a véleményem szerint, az a források tervezett csökkentése, ugyanis ennek következményei lesznek a környezetvédelmi sztenderdekre, és az élelmiszer termékekre is. Úgyhogy fontos, hogy a kapnak a többlet értékét, lehetséges vagy nagyon is megvalósult többlet értékét hangsúlyozzuk, például a közép- és hosszú távi hosszú távú biztonságot, élelmiszer ellátási biztonságot, hiszen ezáltal a mezőgazdászoknak a jövője anyagilag biztosított, és nem fogják otthagyni a vidéki térséget. Az is fontos, hogy lássuk, hogy fontos a Eh, hogy miből származik az európai mezőgazdaság versenyképessége. Nem másból, mint a biológiai gazdálkodás és a tradicionális mezőgazdasági tevékenység szinergiájából. Úgyhogy ezt is támogatom, és azzal is egyetértek, hogy ha a mezőgazdasági jövőjéről beszélünk, akkor ebben vezető szerepet kell játszani Európának a világ többi részéhez képest. és ez természetesen érinti azt a kérdést is, hogy a világon az éhínség problémáját hogyan tudjuk megoldani. Flanagan úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Nem gyakran eh, kerülök izgalomba attól, amit Juncker úr mond, eh, de amikor 2017 eh, márciusában elkezdett beszélni Európa jövőjéről, akkor azt mondtam, hogy jó, most legalább beszélhetünk erről. Most, hogy megtörtént a Brexit, most, hogy egy igen fontos ország kilép, most elkezdhetünk beszélni arról, hogy hová halad ez a jármű, a, hová tartunk a védelemben, a közös agrárpolitikában, és az következett ebből, hogy vitát folytattunk arról, hogy mi történik az európai régiókban és városokban. Viták zajlottak tehát, mindannyiunkkal konzultáltak, de nem hallok semmilyen következtetést sehonnan. De a, a tanárok meglehetősen képzettek. Én 22 tanárral találkoztam az elmúlt négy hónapban, és megkérdeztem tőlük, hogy mit tudnak erről, és ők nem is hallottak erről a folyamatról. Nem tudom, hogy hova tartunk Európában, de nagyon fontos lenne, hogy az emberek tudjanak erről, mert csak így lehetne ez valódi vita. Az én véleményem az, hogy engem szkeptikusnak választottak meg. Én azt gondolom, hogy bizonyos dolgokért küzdeni kellene, a katonai uniót azt ellenzem. De hol van itt a vita, és hol van a legitimitásunk, hogy folytassuk ezt a munkát. Ami ebben a jelentésben szerepel, az jó, de így, hogy a vita nem igazán zajlott le, attól tartok, hogy rossz irányba fogunk elindulni. És a mezőgazdaság, az élelmiszerellátásunk, ez nagyon fontos lenne, helyett pedig azzal foglalkozunk, hogy hogyan tudnánk megölni egymást, és ez igazán nem az én kedvemre való. Köszönjük. Most Dorfman úr szó. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az vélemény előterjesztője egy átfogó munkát terjesztett elő, amit messze menőkig tudok támogatni. Két pont van, ami nem világos számomra. Ez talán csak egy fordítási probléma, a német változatban, ugyanis ott az van, hogy az európai mezőgazdaságnak eh, a a versenyképességét nagyban elősegítette a földrajzi árujelzők és a biogazdálkodás közötti szinergia. Mind a két dolgot, a biogazdálkodást és a földrajzi árujelzőket is nagyon tudom támogatni, de hogy az európai mezőgazdaságnak a versenyképességéje, versenyképessége pusztán csak erre a két tényezőre vezethető vissza, hát azért ez nem feltétlen van így Úgyhogy lássuk meg, hogy hol van a két terület közötti átfedés, itt ezt pontosabban kéne megfogalmazni. Ugyanakkor egyetértek a jelentéstevővel abban, és nem szabad, hogy hiányozzon a jelentésből, hogy a mezőgazdaságnak a nemzetközi di- dimenziója, például az éhínség leküzdése területén, és egyáltalán összességében a világ élelmezés területén és a jó minőségű élelmiszerrel való ellátása területén nagyon fontos. A magas e, európai élelmiszerbiztonsági követelményeket ki kell hangsúlyoznunk, hiszen ez az egyik legfontosabb e, eleme az európai mezőgazdaság e, nemzetközi versenyképességének. Fontos szólnunk az energiatermelő szerepéről a mezőgazdaságnak. Ez is egy fontos aspektus a mezőgazdaságnak, hogyha Európa és az európai mezőgazdaság jövőjéről beszélünk, akkor az energiatermelés területét, vetületét is meg kellene említeni, és zárásképpen pedig ez nem feltétlenül mi problémánk, vagy nem feltétlenül mi kérdésünk, de mindenképpen érdekes beszélni arról, hogy ugye a jelentéstevő az AFET-ben nem találta eh, említése méltónak az Európai Unió jövőről szóló jelentésben eh, a mező, nem, nem találta említése méltónak a mezőgazdaság kérdését, és ezt azért érdekesnek tartom. Köszönöm szépen. Herbert Buda képviselő. Köszönöm, elnök úr. Igen, nagyon heves viták zajlottak itt az Agri Szakbizottságban. Valamennyien szeretnénk, hogyha jobban működnének a dolgok a jövőben. Ez a jelentés nagyon érdekes. Azt taglalja, hogy hogyan tudnánk az éhénységet megszüntetni 2030-ig. Ugyanakkor a falusi területeket egyre inkább elhagyják az ott élők, és hogyan tudnánk megakadályozni ezt az elnéptelenedést. Ugyanis hiába szüntetjük meg az éhezést, hogyha ezeket a falusi területeket nem tudjuk megtartani. Tehát szeretném hangsúlyozni a szinergia fontosságát az egyes szakpolitikák között. A közös agrárpolitikán és a kohéziós politikán belül is vannak intézkedések arra, amelyekkel egy vonzó és barátságos vidéket lehetne megvalósítani, és ez valódi opció lenne azoknak, akik fiatalok, vagy talán már nem annyira fiatalok. Romániában nagyon sok ember él, aki úgy dönt, hogy vidéken indít vállalkozást. Tehát nagyon fontos, hogy a vidéken élőknek is meglegyen minden kényelmük, amire szükségük van. Itt gondolok a kórházakra, iskolákra, távközlési cégekre, szélessávú internetre. Nem élhetünk az internet nélkül, az egyértelmű. Úgyhogy fontos hangsúlyozni a szinergiát az egyes programok között, és fontos az is, hogy a vidéki területeket fejlesszük. Enélkül ugyanis azzal kell szembenéznünk, hogy ezek a területek elnéptelenednek, és minden intézkedésünk hiába volt. Köszönöm. Köszönjük. Robert következik. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kolegos. Iš tikrųjų, manau, klausimas labai rimtas ir labai svarbus. Valóban úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos kérdés. De úgy tűnik, hogy amíg itt ülünk ebben az ülésteremben, néhány óra alatt ki tudjuk alakítani a stratégiát Európa jövőjéről. különböző szemszögekből megvitathatjuk ezt a témát. Beszélhetünk például a közvetlen kifizetések modelljéről, más intézkedésekről, és mindezek az elemek nagyon fontosak. Ezért nem tudunk egy nap alatt megoldásokat találni erre. és nem lehet a jövőnket csak a saját érdekeinkre építve megtervezni. Tehát talán álláspontot kellene váltanunk. És ha Európa jövőjéről beszélünk, akkor például gondoljunk a kutatókra vagy szakértőkre. Annak érdekében, hogy ez a vélemény valóban feltérképezze Európa jövőjét, nem szabad egy szűk látókörű megközelítést alkalmazni, mert ha megnézzük a mezőgazdaságot, azok, akik föltulajdonosok, nem feltétlenül aktív gazdálkodók is. Hogyha messzebbre megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon sokan művelnek földet, de vajon azt termelik ők, amire igazán van kereslet a piacon? Tudják ők biztosítani a gazdaságok meglétét a jövőben. Ezeken mind el kell gondolkodnunk, különösen azokon az intézkedéseken, amelyek élénkítenék a gazdaságokat. Mert erre kell elindulni. Aztán itt van a biogazdálkodás. Ma ezt a vidékfejlesztési alap támogatja. A jövőben ez 50%-kal csökkenni fog. Tehát akkor hogyan fogunk majd tovább lépni? Sokkal több gazda dönt majd úgy, hogy aktíve válik a biogazdálkodásban, hogyan fogjuk tudni támogatni őket? Ha nem találunk válaszokat ezekre a kérdésekre, akkor maradjon minden úgy, ahogy eddig volt. Ezért tehát nem indokolatlan az, hogy a gazdáink nagyon bonyolult szabályokról panaszkodnak. És bármilyen egyszerűsítési törekvést is vezetünk be, egyre bonyolultabbá válik a program. És amikor a 2020 utáni időszakról beszélünk, akkor a közös agrárpolitika több rugalmasságot adna a tagállamoknak – de ez jó lesz, vagy sem? Lehet, hogy egyes esetekben nem előnyös ez a rugalmasság, mert a tagállamok olyan döntéseket hoznak, amelyek csak nekik előnyösek, de másoknak nem. Tehát, ha valóban el akarjuk érni a konvergenciát, és be akarjuk zárni a hézagot a tagállamok között, és mondjuk meg akarjuk előzni azt, hogy a balti államokból Németországba vándoroljanak az emberek, ahol idény munkásként dolgoznak, akkor észszerű gyorsasággal cselekednünk kell. Nem az a célunk, hogy a következő néhány hétben a végleges véleményt nyújtsuk be. Grazie colleghi del dibattito, chiedo al eh, direttore. Köszönöm, kedves kollégák. A bizottsági igazgatónak eh, is megadtam volna a szót, de nem szeretne hozzászólni, úgyhogy még egyszer Jakov Csicsúri a szó. Köszönöm mindenkinek a vitát, köszönöm a hozzászólásaikat. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy Európa jövőjét a mezőgazdaság terén nem lehet leírni egy oldalra. Úgyhogy csak néhány elemre koncentráltam. Köszönöm a javaslataikat. Nagyon fontos, hogy itt szakértőket is bevonjunk. A vannak olyan vidéki területek, amelyek szinte teljesen elnéptelenedtek, és az európai mezőgazdaság itt nem megtartható. A, mező, a vidékfejlesztés nem lehet biztosítani ilyen körülmények között. Azt kérem önöktől, hogy nyújtsanak be módosító javaslatokat, hogyha van ilyen javaslatuk. A vidéki területek elnéptelenedése, a más országokba való kivándorlás, a balti országokból Németországba irányuló népvándorlás, sok horvát megy Írországba, vidékről, sok fiatal horvát keresi szerencséjét Írországban. Úgyhogy ebben a jelentésben nyilván nagyon sok mindent lehet még kiegészítésként megfogalmazni. Köszönöm szépen még egyszer a hozzászólásaikat. Örülök, hogy közösen lezárhatjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Jakovcsics úr. A módosítások benyújtásának határideje holnap, október 10-e, 13 óra. Az volt a 16-os pont, és akkor most térjünk rá a 17-es pontra. Az Agri Bizottság írországi utazásáról való beszámoló. Eh, szeptemberben jártunk Írországban, ez egy nagyon fontos látogatás volt. Sok eh, résztvevő itt van közöttünk. Szeretne valaki hozzászólni? Megkérdez asszony, Flanagan úr, a beszámolót megkaptuk és azt hiszem, hogy ez eh, kiosztásra is került, megint ez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó ez a jelentés, mert szinte el is felejtettük már, hogy mi mindent csináltunk ez alatt a látogatás alatt. Köszönöm mindenkinek, aki ellátogatott Írországba. Volt a második napon egy kis problémánk, mert nagyon rossz volt az idő, és le kellett mondanunk egy programot, eh, és más eh, programot kellett keresnünk az eredeti helyet, de az ír mezőgazdaságban azért mindenki belekóstolhatott. Azt hiszem, hogy a kollégáknak nagyon tetszett a program, és egy fontos vidéki rendezvényre került sor, egész Írországra kiterjedt rendezvényről van itt szó, ez nagyon fontos volt látni, hogy a gazdaság eh, az egész szigetre kiterjedően egységesen működik. Köszönöm a titkárságnak és Caroline-nak a program összeállítását és a szervezést. Az ír gazdák eh, eh, lapja kisegítette bennünket Eh, ezen a rossz idős napon, és meglátogathattuk az ő bemutató üzemüket amelynek a lényeg az, hogy bemutassa, hogy hogyan lehet eh, nagyobb megtérüléssel, hozammal működtetni egy mezőgazdasági üzemet. Mindenhol nagy szeretettel eh, vártak bennünket. Eh, azt gondolom, hogy a vidékiek és a gazdák általában nagyon nagyvonalúak, és nem akarják, hogy éhesen menjünk el az ő gazdaságukból, és ez nagyon fontos számukra, hogy jól lakottan távozzunk. Azt hiszem, hogy ezt mindenki megtapasztalhatta. Remélem, hogy mindenkinek tetszett. Ez a látogatás, remélem, hogy jól érezték magukat. Köszönöm Carthy és Flanagan kollégáknak a e, támogatást. talán a lemondott program az nagyon e, sajnálatos volt, remélhetőleg, hogy máskor ezt be tudjuk pótolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie, Köszönöm, Ráját. Flanagan úr, parancsoljon. Uh, obviously, I'd want to... Igen, én is uh, Megkérdez asszony szavaihoz csatlakozom, azt gondolom, hogy uh, tényleg nagyon jó volt ez a rendezvény, és ahogy elhangzott, én szkept, engem szkeptikusként választottak meg, az nekem a mezőgazdasági bizottsággal való e, együttműködés e, meggyőzött engem arról, hogy ne legyek annyira szkeptikus, és remélem, hogy mások is e, tanulnak tőlünk. Egy kicsit csalódott is vagyok azonban, a videójárás nem igazán tudjuk változtatni, legalábbis rövid távon nem. Minden esetre én nagyon büszke vagyok Egyesek azt gondolják, hogy nem olyan nagy dolog sajtot előállítani. Nálunk ez nagyon régó, nagyon sokáig nem volt így, és nagyon örültem volna, hogyha meg tudtam volna mutatni önöknek ezt az üzemet. Minden esetleg köszönöm szépen, hogy meglátogatták a sátramat eh, az említett rendezvényen. Remélem, hogy jól érezték magukat, és nem távoztak éhesen, ahogy ez elhangzott meg. Ennyi, ennyi úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én sose felejtem el ezt a látogatást, nagyon érdekes volt, Marriott McGuinnessnek gratulálok, a válságot kiválóan kezelte, alternatív látogatási lehetőséget talált. És elhangzott egy dolog, amit nem fogok elfelejteni, amikor megérkeztünk a helyszínre, és mivel VIP-nek tekintettek bennünket, és ezért nagyon közel akartak vinni bennünket a bejárathoz. A a buszvezető eh, azonban nagyon aggódott, amiatt, hogy beleragadunk ott a sárba, vagy nem tudunk tovább menni. Mindenképpen oda akartak minket terelni azonban, de már itt eh, aztán említett, hogy nem vagyunk mi azért annyira fontosak, úgyhogy hagyjanak bennünket, és ezért nagyon hálás voltunk neki eh, ami jó volt ebben a szállodában az, hogy egy fantasztikus vacsora után nyugodtan leülthettünk, és még rá is lehetett gyújtani Amit elmondtak a gazdák, egy nagyon fontos vetési és szántóföld technikáról, az az, hogy kiválóan működik, de egyébben egyszer szükségük van a glifoszátra. Ez nagyon tanulságos volt. Aztán a tej üzemet is meglátogattuk, kiváló minőségű termékeket készítenek, illetve jó a hozamuk, és nagyon jó támogatást nyújtanak a gazdáknak. A, hogyha Írországban ilyen nagy kölcsönöket lehet nyújtani, mert ilyen nagy hozammal jár a a tej gazdálkodás, akkor lehet, hogy a Brexit mégsem lesz olyan katasztrofális dolog. Én elmondtam, hogy talán itt az ideje, eh, hogy eh, nem kell az állatokat ilyen messze mozgatni, most már a mesterséges megtermékenyítéssel egy csomó minden megoldható lenne, eh, és egy fantasztikus versenyen is részt vettünk, és ott egyáltalán nem érdekelte az embereket azt, hogy hol tenyésztették ki azt az adott lovat. Az ír gazdákkal és mezőgazdasági szakértőkkel is akartam beszélni, nem igazán vették észre, hogy politikus vagyok, mindenki a Brexitről beszél, tudják, hogy ez egy hatalmas nagy egyesség, és lehet, hogy a végén igazuk lesz. Látom, elnök úr, hogy már türelmetlen. Mit olvastam a sajtóban, amíg ott voltunk? Arról volt szó, hogy Írország lesz az áldozata a Brexitnek, a mezőgazdaságot nagyon rosszul fogja ez érinteni, európai támogatásra van szükség ahhoz, hogy túléljük ezt. Aztán azt mondták, hogy ha lehet, hogy az Európai Unió támogat bennünket, de akkor lehet, hogy a vállalati adót meg kell emelni cserébe ezért. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz népszerű intézkedés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mindig nagyon érdekes eh, Steven Egnyú fejtegetéseit hallgatni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a beszámolót, ami rendkívül fontos mindannyiunk számára. Eh, fontos, ez az érdek, fontos volt ez az érdekes látogatás. Köszönöm megint ez asszonynak, aki nagy eh, szeretettel fogadott bennünket, és kifejezetten ügyesen és spontán módon fantasztikusan átszervezte a programot, még akkor is, amikor át kellett szervezni a programot, ezt csak azt szolgálta, hogy lássuk, hogy milyen nagy hatással van az ír mezőgazdaságra a Brexit. Valóban aggódnak emiatt, és ezt meg kell osztani ezt az aggodalmat velük. Nem csak azért, hogy milyen kapcsolatuk lesz az Európai Unió többi részével, hanem Ulsterrel és Észak-Írországgal milyen lesz a kapcsolatuk. Ugye ne felejtsük el, hogy a nagypénteki e- egyezmény óta e, sokkal jobban alakul a helyzet a két országrész között, vagy az ország és a másik országrész közötti kapcsolatokban. A mezőgazdaság e, is profitált ebből hogyha a Brexit megegyezés nélkül folyik, az egy katasztrofális dolog lesz, mert valóban határ húzódik majd a két terület között. Valóban érdekes volt ez a lóverseny. az a szövetség, amelyel találkoztunk, ez a verseny lovak szövetsége, ennek Normandiával nagyon szoros kapcsolata van, és nagyon aggasztónak tartják az állatok utaztatását, és azt, hogy ugye az Egyesült Királyságon átutaznak ezek az állatok, és nagy-Britanniában nyilván, hogyha a határok újra felállnak, akkor más lesz a helyzet, úgyhogy nagy az aggodalom emiatt. És Jean Arthurival, aki szint szintén kapcsolatban áll ezzel az írszövetséggel, beszéltünk el a kérdésről. Valóban nagyon jó volt a szervezés, nagyon jó volt a fogadtatás minden szintű mezőgazdasági üzemben vagy gazdaságban nagyon nagy, gazdag üzemeket ugyanúgy meglátogattunk, mint kisebbeket, experimentatív gazdaságokat, fontos minőségi termékeket előállító gazdaságokat. Érezni lehetett, hogy szükség van az Európai Unió támogatására, nyilván egyrészt a jövedelem támogatásra, de másrészt segíteni kell nekik abban, hogy átálljanak a mezőgazdasági gyakorlatokat illetően, és Fontos őket tájékoztatni az európai lehetőségekről, és az új többéves pénzügyi keretben szereplő Horizont programról is, hogy lehetőség van arra, hogy tudományos szinten is támogatást kapjanak ezen átállásra. Nagyon jó volt tehát ez a látogatás, és jó volt, ez egy kedves ötlet volt a kollega nőkkel szervezett vacsora, ez is nagyon tetszett. Én ugyan nem vagyok gazdas, nem foglalkozom olyan értelemben gyakorlatban a mezőgazdaság, hogy nem vagyok gazda, nem vagyok termelő, de én is vidéki területről érkeztem, amelyet meghatároz a mezőgazdaság, úgyhogy kifejezetten jól éreztem magam ebben a környezetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor Nikola Kaputónak adom meg a szót, és aztán megint ez asszony. Paolo. Köszönöm szépen, Paolo. És különösen köszönetet mondok az ír kollégáknak, meg Kines asszonynak, akik rendkívüli vendégszeretetről tettek tanúbizonyságot. Meg Guinness asszonynak igazán jó képessége van ahhoz, hogy a programokat akár az utolsó pillanatban is eh, áthangolja, átszervezze. Ez az úgynevezett zöld sziget, a zöld Írország minden parlamenti ciklusban látogatásunk célpontját kellene, hogy képezze. Olyan jó volt saját szememmel látni, ahogy ott eh, folyik a gazdálkodás. sok látogatást tettünk különböző gazdálkodóknál, fogadtak minket a házaikban, voltak közös étkezéseink. Tehát testközelből szerezhettünk tapasztalatot, élhettük át, hogy mit jelent a mezőgazdálkodás Írországban. Számomra az volt a fontos, hogy mennyire nyitottak voltak a gazdálkodók az új technológiák iránt, és abban a tudatban voltak, hogy állniuk kell a jövő kihívásait és a környezetvédelmi kihívásokat is. Ez nagyon jó benyomást tett rám. Nem fogom elfelejteni ezt a látogatást, és meg vagyok győződve arról, hogy Írország egy nagyszerű ország, még akkor is, hogyha Brexit miatt nagyon aggódunk az országért minden gazdálkodó, minden vállalkozást, mezőgazdasági termelőüzem fél tőle, de remélem, és azt hiszem, hogy az Európai Unió támogatásával és az ír képviselők erejével sikerül majd megvédenünk az ír mezőgazdaságot. Megint asszony zárásképpen. Köszönöm, elnök úr, csak szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat. Buda first, and then we can have another. Először Buda úr, és utána majd megint ez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném nagyon röviden megköszönni Megines asszonynak a kiváló látogatást Írországba, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon jó gyakorlat ez. Mi már küldtünk gazdákat Romániából Írországba a legjobb gyakorlatokat megtanulni és kutatással kapcsolatban is volt egy látogatásunk az állattenyésztéssel kapcsolatban, és nagyon lenyűgöző volt azt látni, hogy Írországban ezt hogyan művelik. A gazdák maguk nem tudtak volna megbirkozni ezzel a technológiával. Szeretném a szakbizottság figyelmét felhívni arra, hogy a Brexit egy időzített bomba lehet az ír gazdák számára. Ők elmondták nekünk, hogy a feldolgozó kapacitás mind a két országban eh, található, tehát Írországban és eh, az Egyesült Királyságban, tehát a két országnak mindenképp meg kell állapodnia erről. Ugyanis, ha nem születik ilyen megállapodás, akkor az írgazdák nem fognak tudni túlélni a piacon, be kell, hogy zárják a gazdaságukat, mert akkor az északír határon kell majd az összes gazdaságnak működnie. Tehát azt hiszem, nagyon óvatosan kell bánnunk az ír határ és a Brexit kérdésével. Köszönöm. Marianne a szó. Köszönöm ismét, és köszönöm szépen a kedves hozzászólásokat. Nagyra értékeljük. Azt hiszem, hogy minden ír ebben a szakbizottságban így érzi. De hogy visszautaljak Stuart Agnew hozzászólására, ő egy UKIP képviselő azoknak, akik esetleg ezt nem tudják, és ő azt mondta, hogy a Brexit egy komoly kérdés, és ez valóban nagyon fontos az ír gazdák számára, és nagyon örülök, hogy ő ezt elismerte, és azt kívánom, hogy bárcsak a pártársai is megértették volna ezt, mielőtt a népszavazás megtörtént volna. Ugyanis ennek a helyzetnek extrém súlyos következményei vannak Írországra nézve, és reméljük, hogy sikerül megállapodást kötni az Egyesült Királysággal. És ahogy Stuart mondta, fontos, hogy ezt megfelelően tegyük, de ez nem olyan egyszerű. Amikor ilyen szorosan kapcsolódik két ország egymáshoz, és az Európai Unió most hirtelen elveszít egy tagot, akkor szinte lehetetlen kibogozni a szálakat. A reakciók erre a helyzetre Európa szerte nagyon meghatóak az írek számára, és remélem, hogy ezt az üzenetet mindenki átadja otthon. Senki nem mondta nekem azt, hogyha a vállalkozási adót emeljük, akkor támogatnának minket, tehát itt nincsen kapcsolat. És Írország iránt annyira érzékeny mindenki, mert az Európai Unió végső soron egy békeprojekt, és Európa megérti azt, hogy Észak-Írországban 20 éve miért van béke. És ez azért lehetséges, mert egy szélesebb közösség tagjai vagyunk az Európai Unióé. Tehát amikor a Brexit megtörténik, akkor az Egyesült Királysággal remélhetőleg nagyon jó lesz a kapcsolatunk, és azt is remélem, hogy nem lesznek határok és mivel én egy határmenti régiót képviselek, én semmi olyasmit nem fogok megszavazni, ami bármilyen határ, különösen egy kemény határ visszatérésével járna. Attól félek, hogy a Brexit egyes emberek hozzáállását élesebbé tette. Ez a jelentés, ami erről szól, nagyon jól leírja, hogy mi történt ezen a látogatáson, és sikerült elérni azt, amit én szerettem volna, vagyis, hogy a kollégák megértették, hogy érzelmileg mennyire fontos kérdés a Brexit azok számára, akiket én képviselek, és hogy együtt kell működnünk az ő érdekükben. Köszönöm szépen. Thanks a lot, Marian. Köszönjük, Marian. Köszönöm, kollégák. Azt hiszem, áttérhetünk a 18-as napi rendi pontra. Elfogadjuk a koordinátorok ajánlásait, hogyha ehhez senki, senkinek nincs hozzászólása, akkor ezt elfogadottnak tekintem. És ezzel már csak el kell búcsúznom önöktől. Október 15-én találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen, az ülést lezárom.